Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Kezdjük el az ülésünk második részét, most a héten a második napon. Köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követik nyomon az ülésünket, hiszen tudják, hogy élőben közvetítjük ezt az ülést is. Az első napi rendi pontunk a 13-as, az Unió és az Európai Atomenergia Közösség másrészt a Koszovó közti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárások. És az előadónk Seinfeld úr, akinek rögtön meg is adnám a szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam państwa bardzo serdecznie. Köszönöm szépen. Eh, Üdvözlöm Önöket! Mint tudják, most az a feladatunk, hogy a Parlament és Tanács rendeletét a a ellenőrzési feladatkörünkben az EU megállapodását Koszovóval megvizsgáljuk. Ismerik az eljárásrendet, amelyet előbb ismertettem. Vámkontingensek meghatározására van szó bizonyos halászati és mezőgazdasági termékek vonatkozásában, amelyek Koszovóból származnak, amelyek az Európai Unióban alacsonyabb vántételek mellett kerülhetnek behozatalra, és bizonyos szabályokat is meg kell állapítsunk annak érdekében, hogy ezek a vámkontingensek végrehajthatóak és ellenőrizhetőek legyenek. Mindezeket tartalmazza tehát ez a szabályozás. Nem látok semmi ellentmondásos témát benne egyébként. Volt néhány kritikus pont, amelyet képviselőtársaim jeleztek, ezekkel is foglalkoztunk. A hármas preambulum pontban egy kis módosítást szeretnék kiemelni. Hangsúlyozva az, hogy az Európai Parlament szerepköre fontos a végrehajtási jogszabályok elfogadása tekintetében. Ezt emeli ki ez a módosító amelyet a preambulum hármas pontjába tettem, a tanács által is elfogadásra kerül, úgyhogy ez sem okoz jelentős problémát. Az egészet pozitívan tudjuk értékelni szerintem. Köszönöm szépen az árnyék illeti a szó először Danti úr. Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore per il lavoro. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Január óta Első olvasatban a parlament elfogadta a jóváhagyási eljárást ennek a stabilizációs megállapodásnak a tekintetében az EU és Koszovó között az a célra, hogy megerősítsük és szélesítsük a kapcsolatokat, úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a tagállamok álláspontját ezen ország státuszával kapcsolatban. A parlament és a tanács most el kell, hogy fogadja a rendeletet, amit a bizottság javasolt. Erről van ma szó technikai ügyről van szó. A cél az, hogy gyorsan jóvá hagyjuk, hogy a megállapodásban szereplő kóták januártól életbe léphessenek, és ezeket teljes mértékben végre lehessen hajtani. Stabilizációs és társulási megállapodás, ez az első, amit az Európai Unió Koszovóval köt, nagyon fontos intézkedéseket tartalmaz, a szélesebb kontextusban kell vizsgálni, mert ezáltal tudjuk az európai integráció útjára léptetni Koszovót versenyszabályaink, közbeszerzési szabályaink, fogyasztói jogok, fogyasztóvédelem is szerepelnek ebben, amik nagyon fontos részei belső piaci modellünknek. Az együttműködési politikák, amelyeket tervezünk, ösztönözni fogják és megkönnyítik a szociális és gazdasági fejlődést az érintett régióban, a stabilitást is elő fogják mozdítani. Köszönöm a jelentéstevőnek, és remélem, hogy nagy többséggel fogjuk elfogadni ezt a jelentést a szakbizottságban. Köszönöm szépen. A többi árnyék előadó nincs jelen. Van-e a többi képviselő részéről hozzászólási óhaj? Nem látok senkit jelentkezni. Az Európai Bizottság részéről David Lullen a vonatkozó főigazgatóság részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt. Nagyra értekeljük azt a támogatást, amelyet a jelentéstevő úr említett, és köszönöm neki is, meg az árnyékelődőknek is a munkát. A stabilizációs társadalmi megállapodás 2016. április 1 lépett életbe ám a bizottság résztes végrehajtási szabályai nélkül, amely különösen házték volták szempontjából fontos, nem nyitható meg a folyamat. Ezáltal ez a végrehajtási ezzel válik valóságá ez a megállapodás. Nagyra értékelem az Európai Parlament és a tanács válaszadási sebességét. Nagyon gyorsan feldolgozták ezt a, témat, ezt a dossziét, egy nappal a bővítési csomag kiadása után került elfogadásra, pont akkor, amikor Hán biztos úr Pristinába utazik, ezért is oly fontos, hogy ilyen gyorsan megszületett és támogató a döntés. Köszönöm szépen, a jelentéstevője most a szó. Na Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat, és amelyek szintén rámutattak arra, milyen fontos, hogy lehető leggyorsabban elfogadjuk ezt a dokumentumot. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy remélem mások is hallgatnak éppen most minket. Fontos tehát rámutatni szélesebb körben is arra, hogy november 11-e délig lehet beterjeszteni a módosítókat, amennyiben vannak, és reméljük, hogy gyorsan befejeződik a munka. Köszönöm. Ganz genau, Dankeschön. Pontosan ez a helyzet. Köszönöm a jelentéstevő szavait. Való igaz, november 11 dél a módosítók benyújtásának határideje, és 28-29-én fogunk szavazni a szakbizottságban róla. Ezzel a 13-as napirendi pont vitáját zártuk, és következik a 14-es. Egy új kereskedelem politikai keret létrehozása az EU és Törökország között a Vámunió modernizálása mentén a következő témánk. Többször beszéltünk arról, hogy szükség van arra, hogy Törökországából a Vámuniónkat modernizáljuk, és megvitassuk ezt. Az Európai Bizottság is útjára bocsájtott egy javaslatcsomagot, mely a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok modernizálására, javítására törekszik, és ennek kidolgozására a Vámunió modernizálása révén. Másodszorban természetesen van ennek egy politikai vetülete és egy kihívás, rejt magában a török kapcsolatrendszer, úgyhogy több mint időszerű hogy a Törökországgal való kapcsolatainkkal, különösen kereskedelmi kapcsolatainkról elgondolkozzunk. Ezért egy saját kezdeményezés jelentést írtunk, jelentéstevő Borelli úr, annyit mondhatok, hogy kiváló minőségben készült el ez a munkadokumentum, meg is adom a szót, most jelentéstevőnek parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr. Valóban. Az én feladatom most kifejteni önöknek, hogy miben rejlik ezen munkadokumentum tartalma. Itt ugye egy nem jogalkotási állásfoglásról van szó, amelynek tárgya az EU és Törökország közti vámunió modernizálása. Még mielőtt rátérnék a tulajdonképpen itt témára, szeretnék egy megjegyzést tenni amely, amit mindenképpen meg kell jegyezzek a helyzetre való tekintettel, amely kibontakozott Törökországban, és ez nyilván egy olyan helyzet, amely előtt nem hunyhatunk, amit előtt nem hunyhatunk szemet parlamenti képviselőként, és a parlamenti vita szempontjából ez most ugye az első, egy előzetes vita, ugyanakkor a tanácsok, a javaslatok, illetve a bírálatok, amelyeket megfogalmazunk, minden bizonyal fontosak az eredmény érdekében, amely ez a jelentés ugye konkrét kereskedelmi témákról szól, de nagyon fontos, hogy az értékeink és az elveink is előtérbe kerüljenek, hiszen ennek fényében szeretnék a világgal kommunikálni. Éppen ezért nagy hangsúlyt helyezek az önök véleményére, az árnyékjelentéstevők álláspontjára is. Ami az munkadokumentumot illeti öt részből áll, ismertetjük a jelenlegi helyzetet, a fejlődés esetleges lehetőségeit, majd levonjuk ezekből a következtetéseket. Ami a bevezetőt illeti, megpróbáltuk a célokat megfogalmazni, megpróbálunk nem elveszni olyan részletekben, amelyek nem függnek össze kifejezetten a jelenlegi témánkkal. Ugyanakkor szerintem a munkánk két ö, ö, irányba kell, hogy haladjon. Egyfelől az INTA szakbizottság ról lévén szó, itt főleg a kereskedelmi vonatkozású kérdésekről kell beszélnünk, ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy egy globális stratégiai keretbe kell helyeznünk ezt a munkát, egy olyan keretbe, amelyet az Európai Unió a világ egyéb részeivel követ, és itt bizonyos értékekről is szó kell, hogy essék. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy szeretnénk előrelépni, ugyanakkor szeretnénk hozzájárulni az Európai Unió egységes fellépéséhez is. Ez volna két alapvető pont, amelyet szerettem volna megemlíteni. A Vám Unió most már 20 éves, és jelentős mértékben hozzájárult az EU növekedéséhez, ugyanakkor Törökország számára is előnyös volt. Ugyanakkor ott van a török gazdaság földrajzi közelsége is, ami szintén fontos, és ezt is jobban ki kell építeni. Döntéseket kell hoznunk, amelyek majd az elkövetkezendő évekre hatással lesznek, éppen ezért tudatosan kell fellépnünk és a partnereink figyelmét is erre fel kell hívnunk. Még valamit az általános kontextusról. Van néhány gondolat, amelyet fontosnak tartok kiemelni, például azt a tényt, hogy jelenleg a Vámunió az egyetlen struktúrált csatorna, amelyen keresztül párbeszédet folytatunk Törökországgal. Ez az egyetlen olyan csatorna, ami tulajdonképpen még működik, főleg ha figyelembe vesszük a civil társadalom helyzetét. Tegnap is hallhattuk, hogy a kurt párt elnöke, aki az Európai Parlamentbe látogatott, nyilatkozatot tett, és azt mondta, hogy mindenek előtt azt kell elkerülnünk, hogy Törökország túlzottan saját magára támaszkodjon. Ugyanakkor ott egy fontos probléma az ankarai megállapodás Ciprus vonatkozásában nem kerül alkalmazására, ezt pedig nem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül, ha szeretnénk megoldást találni. Ami pedig a Vámunió jelenlegi helyzetét illeti, a következőt szeretném elmondani. Ha eltekintünk a jogi kerettől, az ágazat fontos képviselőivel egyeztettünk, van egy előkészítő monitoring csoport, és két területet emeltünk ki különösen. Egyfelől a török kormány most túlzottan dekrétumokkal kormányoz, és a Vám Unió elleni jogsértéseket is szankcionálni kell. Hiányzik jelen pillanatban a belső Európai Unió döntéshozatalban az egyértelmű irány. Milyen irányba lehetne tovább lépni a jövőre nézve? Nos, azt mondhatnám, hogy három, három forgatókönyv lehetséges. Egyfelől fenntartani a státuszkót, tehát a Vám Unió a 95-ös vámunió nem változna, ugyanakkor lehet modernizálni is ezt a vámuniót, hogy kiegyensúlyozottabbá, jobban működővé tegyük és megerősítsük, úgy, hogy a kizárt ágazatokat is bevonjuk, és a harmadik lehetőség, hogy helyettesítsük ezt a vámuniót egy mély és átfogó megállapodással, amelyet az elmúlt években több esetben már más vonatkozásban alkalmaztunk. Tehát vannak ugye technikai kérdések, itt különböző aspektusokat kell figyelembe venni, a pályázatok, a közbeszerzési pályázatok, energia, illetve a mezőgazdaság, ezek olyan területek, amelyek most nem képezik részét a Vámuniónak, úgyhogy a az Európai Bizottság tanulmányának az értékelése nagyon fontos lesz, és persze a Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye is lezárásképpen azt mondanám, hogy észszerűnek tartom azt, hogy döntsük el, hogy először is mi a mi hatáskörünk, miután az Európai Bizottság mandátumát konkrétan figyelembe vettük. Most az volna a lényeg, hogy nem az INTA intézményi keretében járjunk el, hanem az Európai Unió kontextusát emeljük ki, hiszen itt ugye politikai, intézményi szinten is fel kell lépnünk a konkrét eredmények érdekében. Precíz, konkrét javaslatokra van szükség, amelyek konkrétan a vámunió kérdéskörére vonatkoznak, de az is nagyon fontos, hogy a szociális értékeket támogassuk, a jogokat az Európai Uniónak a jogait, azokat, amelyeket, azokat az értékeket, amelyeket a különböző eszközénk által próbálunk elérni. Ezért a bizottságunk egy komoly kihívás előtt áll most, és úgy vélem, hogy ha megbírkozunk ezzel, akkor hasznos módon hozzá tudunk járulni az EU és Törökország érdekeinek előmozdításához. Köszönöm szépen. Először is az árnyék jelentéstevőknek szeretném megadni a szót. Pabrix ura néppártól. Thank you, Bernd. Um... Köszönöm szépen, Bent. Sok szempontból egyetértek azzal, amit Borelli úr mondott. A jelenlegi keret az EU és Törökország kapcsolatára 95-re datálódik vissza, 20 év, az pedig nagyon hosszú idő. És azóta rengeteg minden változóban van. Hogyha aktualizálni akarjuk a gazdasági kapcsolatainkat, már pedig szeretnénk ezt akkor előre kell haladnunk. Persze lesznek ennek mellékhatásai is, de ugyanakkor az is fontos, hogy a mandátumunkhoz ragaszkodjunk a megújított vámunióval. Nem sikerült egyelőre még megoldani az összes problémát, ami az EU és Törökország körül, között felmerült, de hogyha perspektívában akarjuk szemlélni a helyzetet, akkor az az út, amelyre rálépünk, helyes, mivel ez szükséges a mi exportőreink, gyártóink, vállalkozóink szempontjából, az ezen ágazatokban dolgozó emberek szempontjából. Úgyhogy várom azt, hogy előre haladást tudjunk elérni, és megoldást találjunk. A Vámunióban, Vámunió tekintetében, amennyire gyorsan csak lehet, miközben be kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzeten nem tudunk mindent megváltoztatni. Azonban, ha frissítjük a kapcsolatainkat, gazdasági kapcsolatainkat Törökországgal, az jó lesz, és ezzel növelni tudjuk az Európai Unió hatását a török egyéb politikákra is, ami nagyon releváns jelenleg. Köszönöm szépen, Dánti úr kap szót az SND nevében. Köszönöm, elnök úr, én is köszönetet mondok Borelli úrnak a jelentéstevőnek, köszönjük a dokumentumát, ami nagyon jó gondolkozási alapot teremt. Különösen, amikor figyelembe vesszük azt, hogy milyen nehézségek és problémák állnak -e az érdekelt felek előtt, amikor a vám politikáikat végre akarják hajtani. Konkrét javaslatokkal kell megbirkóznunk a kereskedelmi keret megújítása szempontjából, annak a fényében is, hogy az Európai Bizottságnak milyen mandátum tervezete lesz. Most kaptunk egy keretet a kereskedelmi céljainkra. Az elmúlt események Törökországban azonban nagyon érdekes hátteret teremtenek ennek. Nagyon sok feszültséget teremtett ez, akár Európán belül is, illetve a kapcsolatunkban, különösen Fontos az, hogy felhívja a dokumentum a figyelmünket arra, hogy Törökország földrajzi szempontból mennyire közel van hozzánk. Egy szomszédos országról van szó, úgyhogy nem csukhatjuk be a szemünket, muszáj figyelembe venni azt, hogy mi zajlik ezen az országon belül. Ráadásul ez az ország mostanában kifejezte a szándékát, hogy az európai folyamatban teljes mértékben részt vegyen. Azonban a, a múlt júliusi pucskísérlet és az azóta hozott megtorló intézkedések, a tömeges elbocsátások és a halálbüntetés újra bevezetésére vonatkozó javaslat azt mutatja, hogy ami zajlik Törökországban, az kezdi aláásni a jogállamiságot. Így egyre nehezebb lesz Törökországnak a csatlakozás megkezdése, különösen azért is, mert az ankarai jegyzőkönyvet nem alkalmazzák Ciprusra. Meggyőződésem, hogy ma alkalmas időpontban vagyunk arra, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket felhasználjuk, kezdve a kereskedelmi eszközökkel, és megpróbáljuk ezt a partnerséget a megfelelő útra ismét visszaterelni. Ez nagyon fontos lenne az integráció és a stabilitás szempontjából is. Az közelmúlt eseményei dacára az EU és Törökország közötti kereskedelmi kapcsolatok továbbra is léteznek, működőképesek, és ezeknek a jogi kerete sajnos már elavult. Ezért nagyon óvatosan és alaposan kell megvizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk azokat az akadályokat leküzdeni, amelyeket említett a jelentéstevő is, a Vámunió útjában álló akadályokra gondolok, és esetleg egy második mechanizmust tudnánk létrehozni, ami nagyon hatékonyan tudná garantálni azt, hogy a kereskedelmi rendelkezéseket végrehajtjuk. Szeretnénk elmélyíteni és új szektorokra is kiterjeszteni a kereskedelmi kapcsolatainkat Törökországgal, a fenntartható fejlődési célok, a KKV-k és a szolgáltatási szektor ezek. Rámutatok arra is, hogy mennyire fontos a kölcsönösség, amikor szociális, munkaügyi és környezetvédelmi normákat akarunk alkalmazni mindkét fél részéről. Nagyon helyes, hogy ez a dokumentum utal erre is, stratégiai fontosságú ezekről a normákról és értékekről beszélni, kérdem a bizottságot, hogy milyen lehetséges forgatókönyveken dolgoznak. Köszönetet mondok tevenek, remélem, hogy gyümölcsöző lesz a közös munka. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm szépen. A konzervatív frakció részéről Szabáti úr. Köszönöm szépen. Egyetértek a jelentéstevővel és az árnyék előadónkok kiegyensúlyozott véleményével. Ritka alkalom az, hogy ilyen jó közös alapot tudunk kidolgozni együtt. Másodszorban a jelentéstevő nevén nevezte a tényeket, amelyek alapján el tudunk érni jövőben. Status quo, modernizáció és status quo és a... Szerintem a status quo-tól to- tovább tudunk lépni tovább lépni, mert túl sok bosszúságot okoz mind a két oldalon. Erről mindannyian tudunk. Tehát csak a megállapodás modernizálása jöhet szóba, vagy egy kereskedő megállapodás, mert e, utóbbit látnánk szívesebben, mert ez liberalizálná a kijelölt területeket, megfelelő módon, hogy ezt valóságát tudjuk önteni, az kérdés, tehát vagy modernizáció, vagy szabadkereskedelmi megállapodás, és persze tehát egy a, a, a vita szükségeséről beszéltünk, jól ismerjük a törökösszegi fejleményeket, elég eh, zavaros vizeken hajózunk, hogy körültekintően fogalmazzak, ugyanakkor egyetértek azokkal a véleményekkel, mi szerint fontos, hogy Törökország továbbra is valamiképpen kapcsolódjon hozzánk, és valamilyen befolyással lehessünk erre az országra, még akkor is, hogyha a csatlakozási perspektíva egyre ö, nagyobb homályba merül, annál fontosabbá válnak a kereskedelmi kapcsolatok Törökországgal, ezért ö, ajánlom a támogatását a jelentésnek, és egyetértek a többi a véleményével. Köszönöm szépen Maréke a liberálisok nevében. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent elmondtak, és bármi Törökország kapcsolatos témában nagyra nagyobb figyelmet kell szenteljünk az országnak. A külügyi szakbizottság és emberjogi kérdések témájában most főleg a kereskedelmi politikai kérdésekre koncentrálok. Itt azonban ez nem azt jelenti, hogy ne volna más való az EU-törökországi kapcsolatok körében. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és a magyarázatot. Szerintem a gondolkozása ö, nagyjából azonos az enyémmel, a törökországi helyzettel kapcsolatban az Európai Bizottság most egy INTA missziót ö, tervez. Amikor 20 évvel ezelőtt a Vám Unió kifejezése került, akkor a, tagáll, a tagság felé vezető út egy fontos ö, lépcsőjének tűnt, akkor az hamarabbnak látsz, hamarabbnak látszott, mint most értelemben egy, egy lejárt keret, és ennek frissítése időszerű, ám a kontextusát a helyzetnek nem lehet semmibe venni, és a jelentéstevő is rámutat erre. Legy, lássuk világosan, a Törökországgal való kapcsolatai az EU-nak nem csak önérdektől vezérelt, Ma ugyanezt tűnik időszerűnek, vagy ez a divat, de nem feltétlenül kell, hogy bennünket csak az önérdek vezessen, amikor felülvizsgáljuk ezt a megállapodást. A jogállamiság állapota Törökországban hatással van a kereskedelemre, és mi arra kell törekedjünk, hogy erősítsünk egy szabály alapú rendszert a kereskedelemben, és megvizsgáljuk, hogyan lehet az értékeinket a kereskedelmi politikával kéz a kézben összekapcsolni. Az állami beavatkozás a török gazdaságban erősödik, több területen aggályos ez. Az átláthatóság hiánya, a korrupció elleni fellépés hiánya, de a digitális kereskedelemben is gond ez. A digitális kereskedelem egyre jobban terjed, nagy lehetőség ez ahhoz, hogy az emberek az új szolgáltatások használt lássák, ám a cenzúra és az állambiztonság érdekében lekapcsolása egyes online szolgáltatásoknak időről időre nem elfogadható, és akadályozza az előrelépést ezen a területen. Ilyen értelemben fontos tehát, hogy konkrétan megvizsgáljuk a standardeket és értékeket, normákat, melyek eh, Vámunió felfrissítésének előfeltételei, és hogy hogyan lehet ezeket a magas szintű normákat beleépíteni a szabályokba, ez kell legyen mindig a prioritás. Végül pedig világosak kell legyünk a mandátum tárgyában, tehát hogy ne ismételjük meg azt a színházat, vagy cirkuszt, amit legutóbb láttunk a mandátum átpolitizálása szempontjából, amikor a parlament és a tagállam meg a többi szereplő hatásköre ütközött, és e- ebben vita alakult ki. Szerintem mindenki a saját felelősséget kell vállalja, annak érdekében, hogy egy helyén való modernizáció történjen, miközben nem hunyunk szemet azon kihívások felett, amelyek szükségesé teszik ezt a változtatást. Um, Helmut. Köszönöm szépen. Helmut? Nem. Akkor Skákerer következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Mindannyian tisztán látjuk a törökországi helyzetet, amely jelentősen romlott az elmúlt hetek során. Mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet a sajtószabadsággal, amely nem létezik, bebörtönzik a HDP képviselőit, ellenzéki képviselőket, és elfogadási parancsokat adnak ki. Azt hiszem, hogy ennek kell, hogy legyenek következményei. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne szakítsuk meg a kapcsokat, és nyitva tartsuk a párbeszéd lehetőségét, de szerintem a Vám Unió modernizálása, kibővítése teljességgel rossz jelzést adna most. A jövő héten a plenárison lesz egy vita Törökországról. Fontos, hogy a bizottság és a tagállamok egyértelmű üzenetet fogalmazzanak meg Törökország felé. Ezért helytelennek tartanám, ha most az INTA bizottságban csöndben döntenénk arról, hogy bővítjük, illetve modernizáljuk a vámuniót. Szerintem ez egy rossz jelzés lenne. Én tényleg azt kérném, hogy ezt ezzel hagyjunk fel, ne folytassuk ezt az utat, ne így lépjünk tovább, és ne arra biztassuk a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ilyen mandátumot. Szerintem kevés lehetőségünk van arra, hogy tényleg erős üzenetet fogalmazzunk meg, hanem akarunk a kötelékek, hanem akarjuk a kötelékeket megszakítani. Van, aki a párbeszéd befogyasztásáról beszél, de aztán egy kereskedelmi megállapodást kidolgozni, egy szoros kereskedelmi megállapodást, vagy egy uniót, ami több, mint egy kereskedelmi megállapodás, ilyen létezik már, de azt állítani, hogy ennek elmélyítése, illetve bővítése mellett szállunk síkra, szerintem ez egy téves jelzés lenne. Köszönöm. Most pedig a többi képviselők közül először is lesz úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Az anyanyelvemen fogok felszólalni. Καταρχάς, χαιρετίζω την αναφορά που έχει γίνει ότι... Köszönöm szépen a szót, szeretném üdvözölni azt az utalást, amit a munkadokumentumban olvashattunk. Vannak kötelezettségek Törökország felé, és Törökország részéről az Európai Unió felé a Vámunióban ezek már le vannak fektetve. Ciprus esetében Törökország továbbra sem alkalmazza az ankarai jegyzőkönyvet. Lehet, hogy Ciprus egy kicsi méretű állam, de ugyanolyan állampolgárai vagyunk az Európai Uniónak, mint a többiek, ezért meg kell védeni minden európai állampolgárt ugyanolyan határozottsággal, és ugyanazt a tiszteletet kell várnunk a mi irányunkban, mint amit mi is megadunk a többieknek a harmadik országokban. A Vámunió Törökországgal 95-től van életben, de bizonyára egyet fognak érteni velem abban, hogy itt most nem idő kérdése a dolog, hanem felelősség kérdése, hogy nekünk, az Európai Uniónak most tudomásul kell vennünk azt, hogy Törökország nem teljesítette a kötelezettségeit. Nem kérhetjük más államoktól, hogy tartsák tiszteletben a jogállamiságot, miközben mi szemet hunyunk bizonyos jogsértések felett úgy téve, hogy az ilyen típusú megállapodások ez a típusú unió haladhat előre. Akkor is, amikor az emberi jogok súlyos megsértésére kerül sor. Szerintem vizsgáljuk azt meg, hogy milyen hatásai vannak ennek. Nagyon is jogos volt az a felvetés, amikor mm, az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat befagyasztásáról beszéltek a napokban. Azért, mert Törökországban nincs jogállamiság. A jogállamiság elveit nem alkalmazza, nincs független igazságszolgáltatás, és az emberek jogainak szisztematikus megsértésére kerül sor. Az emberi jogokért felelős biztos jellemezte a törökországi helyzetet. Hogyha nem akarunk objektívak lenni, akkor ne tegyük, de szerintem Erdogan rendszerét diktatúrának kell titolálnunk, mert nem védi meg a jogállamiság elveit. És mélyen csalódott vagyok. És egy pontosításról is szeretnék kérni. Most minden politikai vitát félretéve megfeledkezünk egy nagyon fontos elemről, akkor, amikor erről a rehabilitációról beszélünk, arról, hogy erősítsük meg és mélyítsük el a Törökországgal való kereskedelmi kapcsolatainkat. Jogi kötelezettségről van szó. Továbbra is úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi, egy állam pedig nem tartotta be a kötelezettségeit. Egy alkotmányos államról van szó, de ez az alkotmányos állam nem tartja be a jogi kötelezettségeit. És ezt nem lehet máshogy értelmezni, mint hogy elérkezett az a pillanat, amikor azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak, fel kell használni. A gazdasági eszközöket is be kell vetni, annak érdekében, hogy Törökország attitűdjét megváltoztassuk. Egy kérdéssel fogom zárni a szavaimat, megpróbálok óvatosan fogalmazni. Tehát miközben az arányosság elvét szem előtt tartjuk, itt nem szabad, hogy egy újabb Hitlert segítsünk hatalomra. Most itt arról beszélünk, hogy javítjuk, könnyítjük a gazdasági kapcsolataikat, de nem ezt kell tenni. Köszönöm szépen. Lojza úr következik. Oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is pontosítani szeretném, hogy Marine Le pen helyettesítem ma itt, aki sajnos ma nem tud itt lenni. Tisztelt képviselők, azt kérdezik, hogy szabadkereskedelmi új egyezményt kéne kötnünk e Törökországgal. Két fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az európai civilizációnak nem integráns része Törökország, és egyre inkább távol e, kerül az értékeinktől és elveinktől. Erdogán több ezer oktatót, rendőrt, katonát bocsátott el, bocsáttatott el. A kurd újságírókat, írókat és képviselőket tartóztatnak le. Törökországban, Törökország részt vesz a szíriai polgárháborúban, illegálisan ö, olajat szállítanak, és a Daesh titkos támogatását is gyaníthatjuk a háttérben. A terrorista szervezetek, az iszlámista terrorista szervezetek ellen kéne bevetnie a hadseregét, de nem ezt teszi. Ezzel elveinket és értékeinket megtagadja. Nincsen olyan gazdasági érdekünk, amivel a török exportpiacot kéne kiterjesztenünk. Úgyhogy gazdasági szempontból nincs érdekünk arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatokat. Ez mindössze egy ö, vám kérdés, Tudják, hogy 350 euró a minimálbér Törökországban. Törökországban sokkal rosszabbul fizetik a dolgozókat, mint például az európai autógyárakban. Ezért nem szabad, hogy versenyt teremtsünk az európai dolgozóknak. Több mint 20 ezer járművet gyártanak exportra Törökországban, de ezzel Törökország szennyezési rekordokat ér el ne gondolják azt, hogy az európai fizetésből élők az autó szektorban tudnak eledőt tenni ilyen országok jelentette verseny ellen. Ezért a szabadkereskedelmi egyezményt nem kéne megkötni Törökország, ez egy totalitárius rezsim, meg kell akadályozni véglegesen a csatlakozási folyamat folytatását. Nem szabad, hogy Törökország az EU-hoz csatla csatlakozhasson. Köszönöm. Scholz. És most Scholz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az árnyékjelentéstevőnk nincs itt, de szeretnék azért két dolgot elmondani ebben az eszmecserében. Már csak azért is, mert Mavridis úr már hozzászólt. Én úgy gondolom, hogy a drámai helyzet értékelésében Törökország kapcsán többé-kevésbé egyetértünk, elfogadhatatlan az, ami ott végbe megy. Ugyanakkor el kellene gondolkodnunk azon is, hogy a kereskedelem politikai kilátások az EU és Törökországban hogyan nézzenek ki a jövőben. Én is úgy vélem valóban, igazából arra volna szükség, hogy megerősítsük a kapcsolatokat, de lehet, hogy jelenleg nem helyes ezt kimondani. Éppen ezért támogatom, hogy ez a szakbizottság legalább ebben az évben tegyen egy kísérletet arra, hogy ellátogasson az országba, hogy az ottani illetékesekkel, gazdasági, szociális illetékesekkel megvitassa a társadalmi és politikai helyzetet, és leszögezze, hogy mi az Európai Unió álláspontja, az Európai Parlament álláspontja ebben a kérdésben. Ezt nyilvánosságra kell hozni, és kifejezésre kell juttatni, hogy nem tudjuk elfogadni az ottani fejleményeket, és azt, hogy ezt még talán egy gazdasági politikai együttműködéssel is jutalmazzuk. Átláthatóan kell eljárnunk, érthető módon, úgy, hogy a polgárok itt és, a Törökorsz- itt, és, itt és Törökországban is ezt értsék. Nem szabad hozzájárulnunk a helyzet kiéleződéséhez, és előmozdítanunk azt, hogy ez egy diktatúra felé mozduljon el. Ugyanakkor a szakbizottságunk számára az is fontos, hogy egyértelműen kimondjuk, hogy nem léphetünk fel ellentmondásosan. Egyfelől az Európai Unió szankciót léptetett életbe az Orosz Föderációval szemben egy konkrét politikai helyzet miatt, és aztán Törökország vonatkozásában ezt nem tesszük meg. Azért nem ártanám, hogyha koherensen lépnénk fel. És tudnunk kell azt is, hogy hogyan lépünk ki egy helyzetből, amelyet előidézünk. Én itt szeretném megvitatni azt, hogy tulajdonképpen melyek a kilátások, ha a gazdasági együttműködést, illetve a kereskedelmi együttműködést szankcionálni szeretnénk, akkor hogyan akarunk ebből aztán kilábalni? Ez csak egy szimbolikus politika talán, amely fontos, hogy ez itteni és az ottani emberek számára is hasznos legyen. Még ketten jelentkeztek, kérem, hogy röviden fogalmazzanak, mert különben kifutunk az időből. Buchner úr, majd Pavrix úr. Köszönöm szépen. Én két héttel ezelőtt Törökország keleti részében jártam, a kurdok lakta területeken. Ott olyan emberi jogi sértéseket láttam, amelyek leírhatatlanok, nem is tudom ezeket itt közvetíteni. Elég, ha csak néhány szót mondok mindenről. A kurd városnegyedekben bombázták az ott lakókat. Tudok négy, legalább négy jogellenes kivégzésről. Ezek olyan kérdések, amelyeket nem tudunk elfogadni. A török lakosság nagy része részéről a Erdogan támogatása a gazdasági fellendüléssel volt magyarázható. Ha most egy új, megold, egy új megállapodás keretében azt mondjuk, hogy ezt a gazdasági együttműködést szeretnénk megerősíteni, akkor ezzel közvetlenül Erdogán támogatottságát alapozzuk meg és erősítsük, mert pedig szerintem ez éppen az ellentétes jelzés. Köszönöm, Pavrix úr. Köszönöm, Köszönöm. röviden csak hozzá kiegészítve az előző hozzászólásokat. Persze, amikor a Vámunió modernizálásáról beszélünk, és általában a kereskedelmi kapcsolatainkról, nem kerülhetjük meg a, az általános összefüggéseket. Ez világos. Mindemellett nem szabad hirtelen összehasonlítani Törökországot Oroszországgal például, mert mindig, még mindig hatalmas különbségek vannak a két ország között. Lehet, hogy nem tetszik, nincs ínyünkre, ami Törökországon belül történik, ám arra is emlékezünk, hogy nemzetközi gazdasági szankciókat vezetünk be Oroszországgal szemben. Nem azért vezettük ezt be, mert otthon az ellenzékieket lecsukta vagy lelőtte, mint Boris Nemcovot, hanem mert Oroszország külső agressziót követett el Ukrajna ellen, megszállta és bekebelezte a Krímfélszigetet. Ez meg egy kicsit más. Törökország nem foglal el szomszédos országokat, nem indít háborút ellenük, jelenleg legalábbis. Úgyhogy ezért ne vessük, ne hasonlítsuk össze a kettőt egymással. Szerintem folytassuk a Vámuniót, persze figyelembe véve a mostani körülményeket is. Köszönöm, most a bizottságot illeti a szó. Szunáles úr. DigiTrade Törökországgal kapcsolatos ö, hivatalnoka, vagy a törökországi konzulense. Köszönöm szépen a munkadokumentumot és annak bemutatását. A monitoring csoport majd mélyebb vitát is folytat erről a témáról. Ma több képviselőtől hallottunk arról, hogy a Törökországok kapcsolatos kereskedelmi kapcsolatok, melyek 20 éves múltra tekintenek vissza, már elavultak, elavult keretek között folynak, és ez veti föl annak szükségességét, hogy megvitassuk ennek a keretnek a modernizálását. Többször elhangzott az is, és az ország jelentésben is szerepel, melyet a bizottság tegnap fogadott el, hogy a bizottság előkészítő munkát folytat a tanács elé bocsátva az irányelv újra tárgyalásra vonatkozó javaslatait ez év végéig. Az országjelentést tegnap már bemutattuk, az AFEP bizottságban is megvitatták, illetve a külügyminiszterek tanács jövő hétfőn fogja megtárgyalni. Sokat hallottunk a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok állapotáról Törökországgal és a hiányzó elemekről is. És éppen ez a célja bármely jövőbeli Törökországgal folytatott tárgyalásnak, kettő szél kell legyen. Egyrészt, hogy modernizáljuk a jelenlegi vámunió működését, másrészt pedig az, hogy kiterjesszük a kereskedelmi kapcsolatok hatáját új területekre is. E, a hatály kiterjesztés körében azon gondolkozunk egyrészt, hogy új területeket keresünk, ahol javíthatjuk a, az, eszme, az árucserét és az cserét, közbeszerzés Területen például, amelyre nem terjed ki most a Vámunió, és nagyra törőbb módon kezeljük a mezőgazdasági ágazatot, mint, mint ahogy most. Ugyanakkor a kiterjesztés, a hatálykibővítés témájába esik az is, hogy a törökországok kapcsolatok szabálykönyvét új szabályokkal egészítsük ki melyek ma még nem állnak fenn, és amelyek közül sok az Európai Unió értékeit illetnék, amelyekről nagyon sok szó esett ma is. Gondolok itt például olyan rendelkezésekre, amelyek a fenntartható fejlődésről szólnának, jelenleg ilyenek nincsenek a török uniós megalapodásban, aztán a KKV-kkal foglalkozó rendelkezések, az erősebb átláthatóság igényét megfogalmazó rendelkezések. Mindezek nagyon hasznos kiegészítésé volnának a Törökországgal kapcsolatos kereskedelmi kapcsolataink szabályozásának. Jól tudjuk azt is, hogy ma bizonyos nehézségekkel kell szembenézzünk, és sok olyan elem van, ahol Törökország részéről a megfelelés, a Vámunió kötelezettségének való megfelelés nem optimális. A jelentéstevőt megemlített több ilyen példát. Fontos látnunk, hogy több ilyen ügy is van, mint amint a jelentéstevő megemlített. A, a pótlagos tarifatételeken túl, tehát nem csak az egyetlen példa, vannak más példák is, ezt rámutatnék erre, bár a jelentős csak egyet említett. És ezen fennálló kereskedelmi akadályok vagy problémák kezelése is célja a modernizációs tárgyalásoknak. Ennyire szerettem volna elmondani, elnök úr, még azt hozzátenném, hogy az Európai Bizottság tovább folytatja az előkészítő munkát, hogy ajánlásokat dolgozhassunk ki az év végéig. Köszönöm. Köszönöm, most vissza a szó a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen minden kollégának az elhangzottakat. Eltökélt vagyok, ismétlem, hogy mindannyiukkal tudjunk megfelelő eszmecserét folytatni, és egy olyan dokumentumot hozzunk tető alá, ami széles konszenzusra épül. Nem akarok úgy tenni, hogy mint hogyha minden a rendben menne Törökországgal kapcsolatban. Remélem, együtt fogunk tudni dolgozni az új dokumentumon. 28-29-én novemberben lesz egy szakbizottsággyűlésünk, akkor eszmecserét tudunk folytatni az érdekelt felekkel is, addig is, Európai Uniós és török érdekelt felekkel is. Ez nagyon fontos, tekintetbe véve azt is, hogy nem sokára el fogunk látogatni Törökországban. Úgyhogy várom a 28-29. ülésünket. Köszönöm. Köszönöm, ezzel akkor lezárjuk a 14-es napi rendi pontot. Most pedig áttérnénk a szavazásra, de a legtöbb kollega arra számít, hogy 10 órakor kezdődik majd, úgyhogy addig félbeszakítjuk az ülést, és 10 órakor folytatjuk, pontban 10-kor.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 Liebe Kolleginnen Kollegen! Tisztelt kollégák, kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Yeah. Good. Tegnap jóvá hagytuk a napirend módosítását. Ennek értelmében a 15-ös napirendi pont a 21-es után következik, tehát a 15-ös napirendi pont lesz az, amelyről utolsóként szavazunk. Ez pedig azt jelenti, hogy először a 16-os pontról szavazunk. Az EU-Üzbegisztán közti partnerség és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek kiterjesztése a kétoldalú textilkereske. Még mielőtt azonban szavaznánk, tartunk egy próbaszavazást, hogy megnézzük, hogy minden működik-e, mindenkinél itt van-e a szavazókártya, illetve minden rendben van-e, megnyitom a próbaszavazást most. Also, äh, es scheinen noch zwei... Úgy tűnik, hogy ketten még nem szavaztak. Most, és lezárom a próbaszavazást. Minden rendben. Akkor kezdjük az EU-Üzbegisztán kétoldalú textilkereskedelméről. Először a négyes kompromisszumos indítvány kiszavaz mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 27-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös módosító mellette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 tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, hmm, ellenőrizzük inkább az 1-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FET véleményből az egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és ezzel a zárószavazás következik, elektronikusan szavazunk. So. Wir müssen in einer Linie spielen. Mind ugyanabba az irányba kell leveznünk. 15-ös bekezdés, úgy tűnik erről még nem szavaztunk. Mellette ki szavaz? Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Most pedig következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. És eh, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. So. Okay. Dann kommen wir zu Punkt. Következik a 17-es. Ez pedig gyakorlatilag az állásfoglalás az üzmegisztán EU közti megállapodást követő szavazás, az elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok megint az előadónak. Most pedig következik a 18-as napi rendi pont. Az EK és Gána közti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás. Itt is elektronikusan szavazunk, és megnyitom most a szavazást. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok. Következik a 19-es pont, éves jelentés az uniós versenypolitikáról. És itt először is az egyes kompromisszumról szavazunk, mellette ki szavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, a szavazást most megnyitom. Lezárom a szavazást. Megint csak nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok! Következik a 20-as napi rendi pont. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről. Első az egyes kompromisszumos indítvány mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, 13-as, 13-as módosító, mellette szavaz? ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. 16-os módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk és végül a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Und die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Ugyancsak nagy többséggel ezt a jelentést is elfogadtuk. Gratulálok ismét az előadónak, akinek nem tudok személyesen gratulálni, mert úton van Franciaországban. Dann... Akkor most megyünk tovább. 21-es napirendi pont. Itt a szavazás előtt eh, adódna egy javaslat szóbeli kérdésre, a bizottságnak címezve. Tegnap a koordinátorok ülésen így döntöttünk. Most szavazunk erről. Ki támogatja a szóbeli módosító eh, kérdés feltevését? Kérem kézzel szavazzon, ki van mellette? elleme. tartózkodók, elfogadtuk így. Akkor jön tehát, voltak éppen jelentés. Először egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jön kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jön a 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg, géppel nem láttam jól. 12-es módosító, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodók. Mit mond a néppárt a 24-es módosítóra? Ellene. Akkor még egyszer szavazzunk rá. 24-es meg, mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 25-ös mellette, ellene tartózkodók Szerintem elvetettük, de nézzük meg, ellenőrizzük a 25-ös, megnyitom rá az ellenőrző szavazást. Lezárom elvetettük. 27-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös módos kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Végszavazás, elektronikus szavazás lesz. Megnyitom. Lezárom. Nagyon nagy többséggel elfogadtuk. Egységesek voltunk, úgy látom tehát. 15-ös napi rendi pontra térünk vissza. szintű pénzügyi támogatás Jordánia számára. Mint tudják, intenzív triológus alapján született a megállapodás a tanácssal, és erre törekedtünk. A, a eredmény pedig itt van előttünk, erről szavazunk. Megnyitom a szavazást róla. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Ezzel így a makro szintű támogatás elindulhat. Szabad utat kapott. Köszönöm szépen. 22-es rendi pont következik. a monitoring csoportok tevékenységéről szól jelentés. Ezek e, munkája lezárult. Először október 12-én volt egy monitoring csoport. A TTIP tárgyalásokról készített jelentés, a 15. fordulóról, illetve egyfajta számbavételi megbeszélést, helyzetfelmérést történt. Igen sok nehézséggel kellett megbírkozni a munka elvégzése során, különösen az Egyesült Államokbeli kormányváltást fényében. Ez a nyomonkövetési csoport ülés, tehát október 13-án pedig a 20. fordulót témájában tartott megbeszéléseket. Az Európai második módosított ajánlatának tárgyában. A jelentéstevő nincs itt, aztán volt egy monitoring csoport. A kelet-afrikai közösség tárgyában vizsgálódott október 17-én. Scholz úr itt van, van, be, Helmut Scholz, van beszámolni valója? African... Kelet-afrikai közösség monitoring csoport, van valami mondani való? Eszmecsere történt a, a nagykövetek körében, a kelet-afrikai közösségben a tanzániai nagykövet tájékoztat bennünket arról, hogy az elnök kell tartani a legközelebbi találkozóig az érintett öt ország témájában nincs semmi ö, konkrétum, meg kell várjuk tehát az elnökök találkozója decemberben, és az arról való beszámolót januárban. Jelen pillanatban tehát nincs tájékoztatás arról, mi lesz az álláspontja ezeknek az országoknak a tárgyalások meneteléről, illetve az IPA lezárásáról. Maybe we'll take a... Talán egy kis időt vesz igénybe, várunk rájuk. Ukrajna. Október 17-én monitoring csoport vizsgálta, Valensza úr az állandó jelentéstevőjének parancsoljon. Nagyon jó megbeszélést tartottunk a miniszterelnök helyettessel. Nyilvánvaló, hogy az ukránok nagyon szeretnének az ATM-ek témájában tovább lépni, amelyekkel mi kell foglalkozzunk, de meg kell vizsgáljuk a DCFTA végrehajtását, amely az év elején került, indult el, már most elindult a, a számadatok elemzése és a helyzet elemzése ehhez némi idő kell persze, ehhez értékeléshez. Azt javaslom tehát, hogy egy esetben szép nyugodtan haladjunk, elemezzük ki, értékeljük ki az előnyöket és az esetleges hibáit a már működő javaslatoknak. Köszönöm szépen. Akkor van egy Mercosur témájú monitoring csoportunk. Zalba úr nincs itt. eszmecsere került sor a küszöbön álló tárgyalásokról. Hosszú szünet után a Mercosurra való tárgyalások egy kicsit felgyorsultak, októberben volt egy forduló, és az előjelek pozitívnak mutatkoztak. Aztán október 19-én egy monitoring csoport Közép-Ázsiával is kapcsolatban is összeült, illetve vizsgálódott. Üzbegisztán kérdésével kivált kép. Döntés született, és az állásfoglalás rögzítette világosan a parlament álláspontját. Október 20-án Japán tárgyában vizsgálódott egy monitoring csoport. Jól tudják, hogy Japánban a felsőházi választások után új lendületet kaptak a tárgyalások, és a kilátások nem rosszak a Japánnal folyó tárgyalások pozitív lezárására vonatkozóan. Jó irányt állapíthatunk meg tehát, különösen abban a kérdésben, hogy, hogyha a transatlanti megállapodásban nem tudunk előrelépni, Japán mindenképpen érdekelt az Európai Unióval folytatódó kapcsolatok továbbvitelében. Aztán volt egy monitoring csoport Mexikó tárgyában. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Valóban két nappal ezelőtt volt egy monitoring csoporti ülés a tárgyalások első fordulója után, ami júniusban volt, és a második fordulója előtt, ami novemberben lesz, került erre sor. Az első kör az elég formális volt, megpróbáltuk megérezni, hogy hogy fog kinézni ez a tárgyalás. A második kör előkészítése miatt azonban már kilenc területen az Európai Bizottság szövegjavaslatokat fogalmazott meg, például a állami vállalatok, energia, közbeszerzés, stb. témájában. Ezzel már komolyabb alapot tudunk adni a tárgyalásoknak. A mexikóiak is vállalták, hogy szövegtervezeteket küldenek. A novemberi forduló 22 és 25-e között lesz. 12 területet fogunk végigtárgyalni, tehát jelentős előrehaladásra lehet számítani. Nem tudom, hogy Donald Trump elnök úr majd mit fog kezelni a naftával, de hogyha a mexikóiakat ez komolyan érinti, akkor nekünk is egyrészt az ambícióinkat és a prioritásainkat az új világ politikai helyzetben végig kell gondolni, de a mexikóiak helyzete drámaian változni fog. A tárgyalások lassan haladnak, de közben nagyon sok munkát végeztünk a két forduló között. Nagyon sok fog függeni attól, hogy mi történik a második fordulóban. Ez fogja mutatni, hogy milyen ambíciókat fogalmaz meg a két fél, és mennyire gyors lehet majd a tárgyalási folyamat. Nyilván erre is óriási hatással lesz az amerikai elnökválasztás eredménye. Köszönöm szépen, elnök úr. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Ezzel a monitoring csoportok munkájáról szóló jelentések körét jó részt lezártuk. Ez része a munkánknak, és a fontos információ cseréje nagyon fontos. És fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük, és visszajelzéseket is kapjunk róla. 23-as naprendi pont következik, kedves hölgyeim és uraim. Erős figyelem övezi ezt most, ma, különösképpen a megbeszéléseket a Kanadával megkötendő CETA nevű kereskedelmi megállapodás lezárása irányában. Ma egy belső körű vitára, vitát terveztünk a szakbizottsági tagok, az Európai Bizottság és a tanács képviselői között. A legutóbbi fordulóban volt egy kis gond, tudnilik, a bizottság épülete le volt zárva, nem tudott időben megérkezni, tehát az Európai Bizottság ö, vezető tárgyalója, mert az acélmunkások tüntetése miatt körülzárták az épületet, nem tudott kijönni. A tanács és a tanács elnöksége sem tudta elküldeni az állandó képviselőt, mert ő a külügyminiszterek tanácsának előkészületén kellett részt vegyem. De a tanács azért képviselteti magát most. És nem Mauro Pedicino is be tud majd futni a bizottság részéről a későbbiekben. Tudjuk azt is, hogy szombaton, október 30-án alárásra került a megállapodás, az eredeti menetrendhez képest némi késlekedéssel, ám október 30-ával így már van egy megállapodás, amely eszköz a kanadai kormány, az Európai Bizottság és a 28 tagállam által ajrandó, valamint 28 további nyilatkozat is ez a teljes csomag átadásra került az Európai Parlamentnek, és ennek alapján kezdődhetnek a formális tárgyalások. A szöveghez kapcsolódó nyilatkozatokra vonatkozó munka, illetve ez az eszköz a parlamenti képviselők támogatását is elnyerte, mert egyes pontokban világosá teszi a partnerek jóvágyásának szükségességét, ezért észszerű volna az, ha ebben a tekintetben pontosítanánk ebben a körben. Amit én nem tudok elfogadni, mint a szakbizottság elnöke, hogy a tárgyalások során az Európai Parlament nem kapott megfelelő tájékoztatást. Ez számunkra elfogadhatatlan. A tanács rót kötelezettség a szerződések alapján, hogy a parlamentet bevonja a folyamat minden szakaszába, és a tárgyalások megfelelő lépéseiben részt vehessen a parlament, ezt kifejezetten előirányozzák a szerződések minden szakaszban. Tehát megfelelően tájékoztatni kell az Európai Parlamentet. És akkor, hogyha kritikus fontosságú témáról van szó, ez nem történt meg, és ezt a tanácssal és a bizottsággal még egyszer fel kell majd dolgozzuk. Ugyanakkor ez az eredményt nem sérti, mert a szöveggel és a csomaggal egy megfelelő eredmény került végre az asztalra, és ennek bevezetését most a jelentéstevőre Public Szúra bízom. Parancsoljon! Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr! Természetesen sajnos, hogy nincs itt Peti Csoli úr a tárgyaló, mert nagyon sok mindent kellett volna pontosítanunk vele és a bizottsággal, hiszen ő a legtapasztaltabb az ügyel kapcsolatos tárgyalások kapcsán. Általánosságban azt mondhatom el, hogy természetesen örülhetünk annak, hogy sikerült aláírni ezt a dokumentumot, és az Európai Uniós megállapodást Trudeau miniszterelnök is aláírt a kanadai részről. Ez természetesen a pozitív része a dolognak. De ragaszkodnunk kell határozott kötelezettségvállalásainkhoz, amit már korábbiakban is kifejtettünk, hogy tovább kell haladnunk, és gyors eszmecserét kell folytatni néhány továbbra is nyitva maradó kérdése kapcsolatban, ami ezt a megállapodást illeti, illetve haladni kell a parlamenti ratifikációval is. Mert ennek a kereskedelmi megállapodásnak sok részéről elég információnk volt, de sok kollégámhoz hasonlóan én is nagyon kíváncsi vagyok néhány kérdéssel kapcsolatban, és szívesen feltenném ezeket a kérdéseket Petri Csóna úrnak. Például, hogy mi történt az utolsó napi adhok ülésen Belgium és Belgium egyes részei, milyen kötelezettségeket vállaltak, ez is eljárásbeli kérdésekhez fog vezetni, illetve van egy sor kérdés, ami az egyoldalú, kétoldalú, többoldalú, különböző típusú nyilatkozatokat illeti, hiszen nem száz százalékig világos, hogy ezeket hova illesszük be, és az általános tárgyalási hálózatba a parlamenten belül hova illesszük ezeket be. Tehát remélem, hogy Peticsony úr meg fog érkezni hamarosan, hiszen sok kérdésünk lesz hozzá, de az én perspektívámból az álláspontom ugyanaz, a lehető leggyorsabban tovább kell haladnunk, különösen, ahogy ezt szeretjük csinálni, és ahogy most is szeretnénk, figyelembe véve az európai helyzetet, az amerikai kontinens helyzetét, és szerintem a pecsétet rá kell ütni erre a megállapodásra Kanadával, amilyen gyorsan csak lehet. Köszönöm szépen! Az a legfrissebb információ, hogy a föltárgyaló úton van. Most az árnyék jelentős tagoknak adom meg a szót, Bajsza úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is remélem, hogy Mauro nagyon hamar csatlakozik hozzánk azonban amíg megérkezik, biztos vagyok benne egyébként, hogy a kollégáknak nagyon konkrét kérdései lesznek majd hozzá, de addig szeretném egy kicsit felvázolni a helyzetet az én nézőpontomból, és azt hiszem, hogy a kollégáim többsége is egyet fog ebben érteni. Nagyon sok kétel és aggodalom övezte ezt a megállapodást. És ezek nem a populizmusban gyökereztek, vagy mögöttes, hátsó szándékban, bár néhány kollégánk ezt feltételezte. Elutasítom azt a gondolatot, hogy a kollégáink populisták lennének. Normális, hogy kérdéseink és kétségeink vannak, és hogy megpróbáljuk ezeket megvilágítani. Sok kérdést sikerült már megvilágítani, de még mindig vannak fennálló problémák, és erre is nem sokára kitérek. Azonban az európai demokrácia számára ezt a megvilágítást ezt a, ezen a házon kívül sikerült elérni, ez fájdalmas, de hát a szélesebb körű demokratikus folyamatoknak a kontextusában kell látni. Szerintem nagyon jó lett volna, hogyha itt, ebben a házban a kollégákkal folytattuk volna rá azt a rengeteg vitát, ami egyébként a házon kívül folyt le. Itt van egy, ez a nagyon hosszú nyilatkozat lista, amit csatoltak a megállapodáshoz. Ezeknek a státuszával kapcsolatban világosan kell látnunk. Egy sor kérdés, például az, hogy hogyan kapcsolódnak a CETA-hoz, szavazni fogunk-e róluk, vagy nem. És azt is fontos lenne látni, hogy hogyan kívánják ezt a globális programot folytatni, nyomon követni, ami az ICS-ről szóló nyilatkozatban is szerepe, hiszen a CETA-nak a végső sorsa nagymértékben fog azon múlni, hogy a tanács, ez a ház és a nemzeti parlamentek hogy kezelik ezt a kérdést. Érdekes lesz látni azt is, hogy a mezőgazdasági záradék az működhet-e, lehetséges-e, hogy mondjuk a belga prioritások vagy a belga határérték meghatározása miatt és az EU-s döntéshozatali jellegzetessége miatt várhatunk-e itt feszültségeket. A kollégák biztos vagyok benne, hogy sok kérdést fel fognak tenni Maurónak, úgyhogy most nem akarom az összes kérdést felsorolni, de még egy fontos pontot szeretnék megemlíteni. Szerintem tartozunk azzal, különösen a tegnapi Trump, választá- Trump megválasztása után, az a típusú öm, hangnem, amit ő megüt, azok a beszédek, amiket tőle hallunk, hogy milyen negatív hatásai vannak a kereskedelemek, hogyan lehet küzdeni a demokrácia ellen, nagyon sok ö, dologra kihatása lesz, például a naftát is meg akarja szüntetni. Kanadai partnereinkkel, függetlenül attól, hogy a szöveg egyes rendelkezéseivel kapcsolatban konkrétan mit gondolunk. Nagyon fontos, hogy világosan lássuk egymás és a saját pozíciónkat a tetával kapcsolatban. Ez morális és politikai szempontból is abszolút fontos, és hogy a szavazás, a jóváhagyás minél hamarabb megtörténjen, ezzel tudunk reagálni arra, ami történik a világon, ami történik az Egyesült Államokban lesznek bizonyos problémák a szövegben, ezeket meg kell oldani, de az általános véleményeket a CETA-ról minél hamarabb ki kell jelentenünk, ez a tisztességességünknek is az állog a kanadai partnereink felé, akik most eléggé elszigeteltek lesznek Észak-Amerikában, hogyha Trump a menetrendjét tényleg végrehajtja. Hogyha a felét végrehajtja ennek, amit ígért, akkor egy generáció alatt most már lassan Kanada inkább az Európai Unió része lesz, mint Amerika mint egy Amerikához tartozó ország. Jó, persze, remélhetőleg még nem ennyire bolond a helyzet. Tehát lényeg, hogy a lehető leggyorsabban lépjünk, és a lehető leggördülékenyebben haladjunk, miközben nem kerüljük ezt el azt, hogy valódi vitát folytatunk, amit egyébként itt ebben a házban kellett volna az európai demokrácia érdekében legelső sorban is lefolytatni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kempel úr kap szót az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr. Az előző hozzászólóhoz csatlakozva azt gondolom, hogy Trump elnök megválasztása, ami nagyon jelentős, nagyon sok mozgolódást fog okozni a szabadkereskedelmi egyezmények körül, és egy egészen új klíma fog kialakulni az szabadkereskedelmi egyezmények terén. A TTIP, a NAFTA, a csendes óceáni megállapodás aláásása következhet. Ha Trump elnök be teljesíti azt a fenyegetését, hogy kilép a naftából, az komoly hatása lesz Kanadára is, és Kanadának éppen ezért a CETA-t más szemmel kell majd nézni. Ez egy nagyon jó megállapodás, a legambíciózusabb a szolgáltatásokkal kapcsolatban lehető legjobb, a legjobb, mint valaha összehoztunk, és a szövegtől tekintve azt is mondhatjuk, hogy ez a legnagyobb kereskedelmi megállapodás, amit egy nagy kereskedelmi partnerrel kötöttünk. Tehát már ezért is önmagában is nagyon jelentős. Nagyon fontos, hogy folytassuk tehát a munkát, különben kinevetnek minket. Már így is nevetségeseké váltunk egyébként. Például Vallónia közbeavatkozása miatt jó, persze demokrácia vagyunk, de akkor is elég zavarba ejtő volt és kínos, hogy majdnem az egész megbukott az ő ellenállásukon. Remélem, hogy sor kerül a szavazásra decemberben, és addig ideiglenesen tudjuk már is alkalmazni a következő évtől az egyezményt, és folytatni tudjuk a munkát. Jó példával fogunk előjárni a világ számára. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében már egy következik. Köszönöm, elnök úr. Már nem is tudom nyomon követni, hogy hányszor volt alkalmunk a szetáról beszélni, nagyon sok minden elhangzott már, de természetesen örülök minden egyes alkalomnak, amikor megvitathatjuk azt, hogy miért annyira fontos a SETA, és hogyan tudunk mi felelősséget vállalni a minél hamarabbi végrehajtásért. Aktívan beszéltünk már többször számos kérdésről, amelyek végül a megállapodásba is bekerültek. Moisza kollégával egyetértek, ugyanis a bírálatokat sem szabad elhallgatnunk. A feladatunk az, hogy beszéljünk ezekről, ugyanakkor nem szabad illúziókba rigadnunk magunkat, mert sokan tiltakoznak ilyen megállapodások ellen. Egy olyan időszakban, amikor egy visszataszító háború folyik Szíriában, és tüntetnek azért az utcákon, mert elítélik az, hogy nem avatkozunk be, vagy az emberi jogi jogsértések miatt sem tiltakoznak kellőképpen, de úgy tűnik, hogy egy kanadai szabadkereskedelmi megállapodás nagyon fenyegető, tehát a világ néha úgy változik, hogy azt nehezemre esik megérteni. A tárgyalások utolsó szakaszában tényleg nehézkes volt a folyamat, és ebből le kell vonnunk a tanulságokat. Nem szeretném, hogy ez a jövőben is bekövetkezzen nincs vesztegetni való időnk, le kell zárnunk ezt a folyamatot, és jobban professzionálisabb módon kell cselekednünk, mint az elmúlt hetekben. A CETA egy fokozatos, egy progresszív megállapodás, amely az Atlanti-óceán mindkét felén előnyös kell legyen. Elnök úr, szeretném, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban, és reflektáljunk a történtekről. Elhangzott, hogy a lényegi egyeztetések nagy részéből kizárták teljességgel a szakbizottságunkat. A parlament elnöke nem is tudom milyen minőségben lépett fel, milyen módon konzultált önnel vagy velünk. Minden bizonyal azonban konkrét szerepe volt, és elvette a hatáskörünket ebben a folyamatban, átvette a szerepünket. Egyértelmű kell legyen tehát a mandátum a tagállamoktól, is egyértelműen tudnunk kell, hogy kinek mi a szerepe, az intézmények szerepét is tisztázni kell, és biztosítani azt, hogy tiszteletben tartják a megállapodásokat. Az állampolgárok irányába is egyértelműek kell legyünk. Ki az, aki intézkedéseket hozhat a kereskedelem esetleges negatív következményeinek enyhítése érdekében. Ez nemzeti szinten kell, hogy megtörténjen. Tegnap, amikor a kereskedelem politikai nap során beszéltünk egyébként nagyon hasznos előadásokat hallhattunk. Elhangzott több előadó részéről, hogy egyértelműbben kell fogalmaznunk az általunk képviselt állampolgárok felé, és ki kell mondanunk azt, hogy mire képesek a megállapodások, és mire nem. Ugyanis gyakran túlzott reményeket támasztanak ezek felé, ez pedig nem megfelelő, ezért ki kell mondanunk azt, hogy mi lehetséges és mi nem, máskülönben még nagyobb káoszt idézünk elő. Lezárásképpen szeretném még egyszer elmondani, hogy ma még inkább kulcsfontosságú, mint korábban, az, hogy az Európai Unió egy hiteles tárgyalófélként, egy komoly tárgyalófélként lépjen fel, globális szereplőként. Az Egyesült Államok új elnökével már a kampány során is hallhattuk, hogy semmibe vette a nemzetközi megállapodásokat. Azt hiszem most Európát kellene előtérbe helyeznünk, és e tekintetben felelősségünk van. Dolgoznunk kell annak érdekében, hogy a kereskedelem valóban magasabb szintű standardokat szabjon meg, ezeket tiszteletben kell tartatnunk, és dolgoznunk kell a modernizált 21. századnak megfelelő kereskedelmi megállapodások érdekében. Vannak, akik a kereskedelmet egy eszközként tekintik, amely által elpusztítható az Európai Unió, velük szemben is fel kell lépnünk. Vannak, akik a nemzetközi megállapodásban foglalt értékek ellen ágálnak, amelyek gyakorlatilag a második világháború vége után alakultak ki, és továbbra is képesek kell legyünk tárgyalni, a tárgyalás fontos. Örülök, hogy lejár, lezárult ez a folyamat, de szem előtt kell tartanunk azt, hogy a szélesebb kontextusban itt valóban mi forog most kockán. Köszönöm szépen. már itt jössák. Mauro Pedicino megérkezett. Úgy tűnik, hogy utat vett magának a tüntetők között és kiverekedte magát az épületből. Többen beszéltek a folyamatról, arról, hogy meg kell találni az eszközöket, illetve a nyilatkozatról is szó esett, valamint arról is beszéltünk, hogy hogyan tovább, mely az a munkaprogram, amelyet teljesíteni kell, hogyan tudunk a nyilatkozatban foglalt kötelezettségeknek eleget tenni, és mi a mezőgazdasági biztosíték jelentősége, amelyet a belga fél irányában fogalmaztunk meg. Úgy gondolom, hogy az eddig elhangzott kérdések lényegében ezekre vonatkoztak, de biztos vagyok benne, hogy lesznek további kérdések is. Most pedig a GUE részéről Pamari minor következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én itt először is mindenek előtt protestálni szeretnék, mert ez a bizottság nem végezte a munkáját, nem hozott erről nagyon nagy súlyú megállapodásról időben állásfoglalás. A SETA nem egy egyszerű megállapodás, hanem a demokrácia, a jogállamiság, a jogrendszer témáit érinti, élelmiszerbiztonságot, munkavállalójogokat. Ezzel kapcsolatban a parlamenti képviselők ki kell mondják véleményüket. Ugyanakkor a német alkotmánybíróság döntése alapján is figyelembe kell vennünk, hogy ö, ö, milyen kihatásai vannak ennek a megállapodásnak, erre a parlament is felhívta a figyelmet. Az alapjogokat érintő pontokat tartalmaz, ez nagyon összetett, bonyolult megállapodás, ezért kell véleményt alkotnunk róla. Nagyon nagy és széttartó jogi kérdéseket is felvet. Ezekre is idő kell, hogy megvitassuk és kiértékeljük. A befektetési védelem témája összeegyeztethető az európai jogrendszerrel, és milyen joghatóságok érvényesülnek. Az Európai Bíróság a Szingapúr alkotott megállapodásban hozott döntései is erre utalnak. Az Európai Bizottság magyarázatai igyekeztek bennünket megnyugtatni, ugyan, de a képviselőknek igenis szólnia kell ezekről a kérdésekről. Aztán milyen költségekkel jár mindez? Az osztrák munkavállalói kamara tanulmánya rámutatott arra, hogy a gazdasági növekedésre és az egyes ö, munkahelyekre különös hatással lehet ez a megállapodás. És aztán milyen politikai fejlemények várhatóak Donald Trump megválasztása után, aki a szabadkereskedelem ellen nyilatkozott több alkalommal. Nem feltétlenül vannak ennek közvetlen kihatásai erre a megállapodásra, mégis látni kell milyen hatással lehetnek. Nagy-Britannia, Kanada a legfontosabb külföld, külkereskedelmi partnere, Európa többi része is fontos partner. Ám mindezekről a kérdésekről nem volt hajlandó az Európai Bizottság nyilatkozni, és a frakciók sem erőltették, hogy egy igazi állásfoglalás szülessen ebben a témában. A TTIP kérdését is érinti. ez mi az oka ennek? Miért félnek attól, hogy megfelelő módon objektíven értékelhessük ezt a megállapodást, ami bevezető lehet más megállapodásoknak is? Mark Rutte, holland miniszterelnök a következőt mondta, szó szerint idézem őt. Az Európai Parlament nem parlament, magát parlamentnek nevezik, de igazából nem az, úgy, mint például a holland parlament a kormányok, az európai kormányok, a kormányok, a bizottság nem lehet európai kormány, az európai parlament pedig nem úgy parlament, hogy a nemzeti parlamentek, hanem egy sajátságos szervezet, sajátságos jogokkal zárom az ítéletet. November 1 mondotta ezt a szenátus előtt. Mark Rüte. Mindeközben látjuk, hogy az európai kereskedelempolitika a tagállamok nevében folyik, ugyanakkor a, a kereskedelmi politika nincs jó kezekben, e parlamentben és az Európai Bizottság kezében. Nem, ezért meg kell állítani az Euró a CETA tárgyalását ebben a körben, amely a bizottság egyfajta forradalmi hatalomátvételét jelenteni a kereskedelmi területén. Mert ez is mutatja, hogy miért tartott 7 évig a tárgyalások folyamata. Nem demokratikus módon került lezárásra. A mi célunk az, hogy a hatalmat ellenőrizzük. Ezt akarjuk csinálni. So, out of order, I have to... Nos, le kell szögeznem valamit a nyilvánosság felé. Először is ez egy demokratikusan megválasztott testület, amelynek egyértelmű kereskedelmi hatásköre van, mi eleget teszünk ennek a kötelezettségünknek, méghozzá egyértelműen. Elemezzük, vizsgáljuk a különböző kereskedelmi megállapodásokat, ezeket behatóan megvizsgáljuk, gyakran elfogadunk kereskedelmi megállapodásokat, és ahogyan az elmúlt ciklusban arra volt példa, előfordul, hogy elutasítjuk ezeket, ez a mi hatáskörünkbe tartozik. Demokratikusan megválasztott uniós testületként eleget teszünk ennek a kötelezettségünknek, és semmilyen esetben sem demokrácia ellenes az, ami itt történik egyfelől, másfelől. A politikai képviselőcsoportok itt úgy döntöttek, hogy nem készül egy állásfoglalás az INTA bizottság részéről, hanem a plenárison készül egy állásfoglalás, amelybe bevonható az összes képviselő. Szerintem ez sem mond ellent a demokrácia elvének, demokratikus elv nagyon is, ha az összes parlamenti képviselőt a különböző frakciókból bevonunk, tehát lesz állásfoglalás, és lesz mondani valónk az Európai Parlamentnek lesz mondani valója a CETA-ról, lévén, hogy ez egy demokratikusan megválasztott testület, ezt csak az egyértelműség véget szeretném leszögezni. A következő hozzászólónk, Tiziana Begin. Elnézést, Janik Zsadó nincs itt, de Ska Keller helyette felszólal. Indeed, the majority of this... Köszönöm szépen. A bizottság nagyobb része nem akar állásfoglalást, de néhány érdekes új dokumentumot kaptunk. Közös e, nyilatkozat, a sok tagállam és bizottság külön nyilatkozatai, a közös értelmező dokumentum, és azt hiszem most nincs is itt a tanács, pedig nagyon érdekes lenne meghallgatni őket itt, amikor Például beszéltünk arról, hogy ennek a közös értelmező eszköznek milyen jogi kötelező érvénye van, ezt jobban szeretném, hogyha megvilágítnák, illetve az is érdekelne, hogy az elnökség mit szeretne, hogy a nyilatkozatuknak, nyilatkozataiknak mi legyen a jogi értelmezése. Vannak pozitív pontok is ebben, például a közbeszerzés tekintetében, a környezetvédelmi, szociális és munkaügyi szempontokat jobban lehet érvényesíteni, ez az eredeti szövegben nem így szerepelt, a kötelező társadalombiztosítási és biztosítási rendszerekről a közös eszköz világosá teszi, hogy mik mentesülnek bizonyos előírásokkal, ez is jó, ez is világosabbá teszi a helyzetet. Azonban vannak más problémák, amik ismerik az álláspontunkat, nem vagyunk más problémákkal kapcsolatban elégedettek, de örülök neki, hogy némi haladást sikerült e ponton elérni. Azonban még vannak nyitott kérdések. Általánosságban a vitával kapcsolatban nagyon jó, hogy élénk vita van a kereskedelmi politikával. Eddig még semmilyen vita nem volt sehol a kereskedelmi politikával kapcsolatban, úgyhogy végre fényre derültek ezek a kérdések, és mindenkinek lehetősége van az érvelését megfogalmazni. Én is megteszem ezt rendszeresen, és ne, le, ne féljünk ettől a vitától, mert valóban nagyon fontos, hogy most általánosan vitát folytassunk azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az EU kereskedelmi politikának a jövője. Túl sok példést, problémát gyömöszöltünk mindig vele ebbe a kereskedelmi politikába, és lehet, hogy tényleg itt is párbeszédet kéne folytatnunk arról, hogy mit akarunk, hogyan nézzenek ki a kereskedelmi megállapodások a jövőben. Az eljárással kapcsolatban is. Igen, nagyon is zavaros volt, de ilyen is kell, hogy legyen, hiszen küzdünk egymással Lesznek javaslataink az eljárás javítására vonatkozólag, például az Európai Parlamentet már a mandátum eljárásba be kéne vonni, hogy nem mindig az legyen a helyzet, hogy a bizottság javasol egy mandátumot, a tanács egyetért, mi nem is látjuk, nem tudunk mondat, változtatásokat javasolni, nincs beleszólásunk. Lehet, hogy más frakcióknak ezzel kapcsolatban más elképzelése van, de ez igazából nem is az előttünk álló kereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódik, hanem már a jövőbe tekint. Van még néhány kérdés a közös értelmező eszköz jogi, keret, jogi hatájával kap, túlmenően volt még egy belga kérés, hogy mondjuk ki azt, hogyha az ICS fejezetet nem változtatják meg, hanem így aláírják, akkor a tanács, vagy az elnökség, vagy nem is tudom kicsoda el tudná magyarázni, hogy akkor mi lesz az eljárás? Mert most a CETA-t aláírtuk jelenlegi formájában, de hogyha jól értem, akkor ez a kiegészítő megállapodás azt mondja, hogy ezt az ICS fejezetet meg kell változtatni, illetve mi a menetrend a bíróság gal kapcsolatban ezt a folyamatot egyébként mi nagyon támogatjuk. A menetrendbe mellett a nemzeti parlamentek bevonásával is ról is volt szó, most van ez egy ebéd vita velük, de minden parlamentből csak a kereskedelmi bizottságot hívtuk meg, szerintem ez túl kevés. Én azt kérem a kollégáktól, különösen jelentéstevőtől, hogy bővítsük ezt ki, hogy ne csak egy ember érkezhessen egy nemzeti parlamentből, aki idejön ebédelni egy egy-két órás ebédre. Nem tudom, hogy egyáltalán hányan fognak vállalkozni a brüsszeli útra ezért, hanem vonjuk be, és vegyük komolyan a nemzeti parlamentek bevonását. Úgyhogy az, hogy egy ebédet tartunk tagállamonként egy emberrel, az nem elégséges. Köszönöm. Elnök, most pedig Tiziana Bégin kap Köszönöm szépen, elnök úr. Már nagyon sokat beszéltem az elmúlt években a CETA-ról, úgyhogy nem is akarom ezt elismételni. Egy általánosabb érvelést szeretnék most megfogalmazni. A valóniai helyzet a valóniai döntés sem volt elég, még így is aláírták ezt a szabadkereskedelmi megállapodást. Nagyon sok ember álláspontját teljes mértékben figyelemben, figyelemben kívül hagyta az Európai Bizottság és a kormányok. Ez egy David és, Dávid és Góliát harcához hasonlítható küzdelem volt. Ez a megállapodás egy magán igazságszolgáltató rendszert hozna létre, ez nem liberális. Ez a magán, nagy magáncégek érdekét szolgálja. Elnök úr és kollégák, több kollégától is hallottam azt, hogy a demokrácia Európában veszélyben van, mert egy kicsi régió, amelyik egyébként nagyobb, mint néhány tagállam, merészelte akadályozni ennek a szerződésnek az aláírását. Azonban a megállapodást ratifikálták. De ez veszélyt jelent a demokráciánk számára. Az, hogy a multinacionális cégeknek lehetőséget szolgáltatunk arra, hogy magánbíróságra vigyenek bennünket, ez a mi jogrendszerünket aláássa, és nulla növekedéshez fog vezetni. Európában mindig ez volt a helyzet csak még egyszer meg kellett szavazni azt, amit az emberek elleneztek, és akkor átvittük a fejük fölött a holland öm, népszavazáskor is ez történt. A Brexit és az amerikai választások segélykiáltást jelképeznek azon közösségek részéről, akiket csapásként érint a globalizáció, de nem veszük komolyan a problémájukat, hanem populistának és tudatlannak tekintjük őket, akik ellenzik a liberalizációt. Mennyi ideig tudjuk még ezt folytatni? Az Európai Bizottság továbbra is előre kívánja vinni ezt az Európai Uniót. Remélem, hogy bölcsebbek és bátrabbak lesznek a jövőben, és remélem, hogy komoly vitát fogunk tudni folytatni erről a témáról, és nemet tudunk majd mondani a jövőben az ilyen típusú megállapodásokra, és sokkal igazságosabb megállapodásokat tudunk kötni. Elnök, köszönöm szépen! Nem tudom, hogy az ELNF nevében ki akar hozzászólni. Obermeier úr esetleg? Oui, merci, président. Köszönöm, elnök úr. A CETA-val kapcsolatban ez az új szabadkereskedelmi megállapodás az európaiakra ráerőltettek egy rendszert. Nagyon rövid leszek. Néhány szolgáltatást leszámítva liberalizálták a közszolgáltatásokat, és ö, ö, kereskedelmi piacra dobták ki. A VTO törvény vagy jogszabályai azok eléggé védenek minket, de most kiszolgáltatjuk az állampolgárokat. A mezőgazdákat é tekintve nagyon tisztességtelen verseny fog következni, térdre kényszerítjük ezzel a gazdákat, és nagyon komoly nehézséget fog ez nekik okozni, hogy ilyen tisztességtelen versenyt kell a kanadaiakkal folytatniuk. 35%-kal csökken a bevételük, a hormonokat és antibiotikumokat használó gazdák termékei fogják elárasztani az európai piacot. Nem tudjuk megoldni mi hangunkat ettől. Franciaországban csak 32 eredet megerülést fogunk továbbra is megóvni, és ez nagyon korlátozott számú. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban retorikai kérdések mögé rejtették a valóságot. Nemzetközi ügyekkel foglalkozó jogászokat, akár a multinacionális cégek, akár bűnözők sokkal nagylelkűbben fizetnek meg, mint az államok, és éppen ezért ezen magán bíróságokon sokkal nagyobb esélyeik lesznek. Az európai nemzeti parlamenteket nem kérdezték meg, azt mondták nekik, hogy maradjanak csendben, mert a mi akaratunk itt Brüsszelben fontosabb. Donald Trump lett most az Egyesült Államok elnöke, protekcionista lesz, lábbal toposa a vto t Azt akarjuk-e, hogy folytassunk ezt a dogmatikus szabadkereskedelmi irányt, vagy pedig végre felébredünk, a, és más irányba indulunk el. Most Daniel Kaspari kapszol. Ja, Kedves kollégák, nekem is az a benyomásom, hogy egyre több ember érzékel aggályokat. Mi történik a globalizáció során? Indiával, Kínával, Brazíliával, Vietnámmal hogyan tudunk majd versenyezni? És ma azt látjuk, hogy az acélmunkások tüntetnek, éppen az mutatja, hogy mennyire elbizonyított sok ember, és erre választ kell adnunk. A másik oldalon az is igaz, hogy a munkahelyek 40%-a az EU-ban a külkereskedelemtől függ, azt is tudjuk, hogy több milliárdos plusz export és 14 ezer európai munkahely jöhet létre e megállapodás révén. A globalizáció nélkülünk is tovább folyik, és akkor vagy semmi sem teszünk ezzel, és akkor olyanok leszünk, mint amit tesz Észak-Korea, Észak-Korea teszi, vagy megpróbáljuk alakítani a globalizáció folyamatát és menetét. Az is kérdés, milyen szabályok mellett folyik a kereskedelem tudjuk, ismerjük az ILO munkajogait, ezt biztosítjuk a megállapodásban, a szociális normákat, a, a, a tulajdonjogot, a kulturális sokféleséget, a kultúr, kultúra, kultúrtájat, a kultúra teremtést védjük, és a sok kisvállalat érdekét is védjük, export lehetőségeket nyitunk meg számunkra, mely rengeteg munkahelyet teremthet. Az export gazdaság révén akkor biztosítunk piaci hozzáférést, mikor nagyon sok ország lezárja a, a piacát. Nagyon sok vállalat, beszállító vállalatot is érint a megállapodás pozitívan, amelyek maguk nem exportálnak, de függenek az exporttól, mert a beszállítói lánc végén export cég áll. Ezek, ezek hálózatait is védi, a mezőgazdaságot is védi, az Európai Unión kívül jobban tudnak értékesíteni a mezőgazdasági termelők védve a származási hely védjegyét, és mindenre nagyon jó válasz a CETA. Öt éve tárgyalunk ebben a témában. És nem gyors eljárásban vertük végig ezt a megalapodást. ahogy sokan el akarják hitetni képviselőtársaim közül, hanem már két éve, több mint két éve rendelkezésre áll a megalapodás szövege, voltak utoltárgyalások, pontosítások, például a befektetési választott bíróság ügyében javításokat értünk el még a legjobb hetekben is. Szerintem nagyobb értéket kéne látni ebben, és az Európai Parlament az egész hét, hét év során egységesen tudott fellépni, már a mandátum kiadásakor is, rendszeresen eszmécserültünk a kormányokkal, az Európai Bizottsággal és az nemzeti parlamentekkel is. Sőt, intézményesítettük az Európai Parlament részéről a, a frakcióelnökökkel, nemzeti parlamenti képviselőkkel, tanácsadókkal is az eszmecserét, és november 29-én nem csak egy képviselőn egyes parlamentektől, hanem a szakbizottságok elnökönnek küldtük el a meghívót, hogy aztán ők hozzák, akit akarnak a nemzeti parlamentekből. Ők tehát csak a címzetjei a meghívóknak, nem, egyet, nem csak őket hívtuk meg. És nem tartom azt sem pozitívnak, hogy olyan dolgokról beszélnek, amint is a megállapodásban, a mezőgazdaság tekintetben például a CETA-val nem jön be a hormonhús Európába. A CETA nélkül jönne be a hormonkezelt hús Európába. Az Európai Unió már a WTO bírósága előtt is kapott negatív iteleket, mert nem engedtük be a kanadai hústermékeket. Éppen a megállapodással tudjuk ki, kívül tartani a, az ilyen húst, mert a megállapodás alapján csak a mi alapján termelt hús és termékek jöhetnek be az Európai Unióba tehát az európai magasabb termelési sztenderdeket tudjuk érvényesíteni a CETA révén. A mi európai sztenderdeknek megfelelő húst lehet csak eladni Európában, és ez a magasabb sztenderd Kanadában is érvényesülni fog, és ott is hormonmentes húst tudnak majd csak értékesíteni a valóság, tehát épp ellenkező, mint ahogy itt beszélnek róla, mi a sztenderdjeinket, normáinkat exportáljuk, biztosítjuk ezáltal, a valóság éppen ellenkezője annak, amit sokan mondanak. Nem öt, csak 51 francia, hanem több mint ezer európai ö, származási hely megjelölést tudjuk Kanadában megvédeni. Most egyetlen egyet sem véd Kanadában semmi. És Európában továbbra is 1400-at védhettünk meg, és Észak-Amerikában végre valaki elismeri azt, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy mezőgazdasági származási hely megjelölés. Ez egy előny, mert most Amerikának is mondhatjuk majd, hogy Kanada elfogadta már ezeket, és a CETA révén 5 vagy 10 év múlva tudjuk, tudjuk ezt majd fejleszteni, és már azt mondjuk, hogy nem 140-et, hanem 200 vagy 300 ilyen földi megjelölést akarunk érvényesíteni, és erre lehetőség van. A CETA nem veszélyt jelent, hanem előrelépést, védelmet a mezőgazdászaink számára a versenyben, globális versenyben. És nincs kényszer privatizáció az önkormányzati, vagy a, az egzisztenciális szolgáltatásokban, meg a kulturális értékek terén sem. Ezért én azt kérem, hogy a lehetőség szerint még ebben az évben plenárisi vigyük, szavazásra vigyük a, a megállapodás, hogy márciusban életbe léphessen. Szerintem mindenki számára jó, ez a tagállamok is támogatni fogják ezt a jó megállapodást. Azonban kérem, hogy méltányos vitát foly, folytassunk. Nevezessük félre az embereket. Nem mondjuk olyanokat, aminek semmi köze a megállapodás szövegéhez, ami mindenki számára rendelkezésre áll. Szánalmas volt a múlt heti káosz, az Európai Unió akkor demokratikus, hogyha minden szinten arról döntenek, amire hatásköre van annak a szintnek. Tehát az európai döntések itt kell megszülessenek, meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió a jövőben hatással lehessen a globalizációra. A globalizáció úgy is megtörténik, mi tartozunk az európai embereknek annyival, hogy igyekszünk az érdekeiket érvényesíteni a globalizáció menetében, erre jó eszköz a CETA is. Dankeschön. Köszönöm szépen. Most pedig Maria Arena következik. Merci, euh, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kászpári úrnak annyit mondanék, hogy egy vita az nem Öttinger biztos úr szájába adott eh, mondatokat kell, hogy tartalmazzon kis régiókról vagy Észak-Koreáról. Nem a lényeg, nem az a jó, hogyha egymást sértegetjük, hanem az, hogyha a két oldal tiszteletben tartja egymást. A második dolog, a nemzetközi kereskedelmet muszáj szabályozni, ezért megállapodásokra van szükség, nemzetközi kereskedem. létezik, tehát jó, hogyha szabályozzuk a szabályok, azonban nem tudnak mindent garantálni. És amikor azt látjuk, hogy a belgák és ezen belül is a vallonok bizonyos szabályokkal kapcsolatban két éven keresztül tettek fel kérdéseket, nem kaptak rá válaszokat, ahogy mi is két éven keresztül válaszokat tettünk, vagy kérdéseket tettünk fel ebben a parlamentben, és nem kaptunk rá válaszokat. Nyilván ezek után a határozottabb álláspontot akar valaki elfoglalni. Azt szeretném még elmondani, hogyha nem lett volna ez a bizonytalanság arra a kapcsolatban, hogy milyen mixet tartalmaz ez a megállapodás, akkor se a vallonok, se a belgák, se más idézőben kicsi állam ebben a nagy Európai Unióban nem érezte volna magát ilyen bizonytalannak a Franciaország és Németország és a tanács biztosnak érezte magát, a bizottság pedig politikai válaszokat adott. És azt gondoljuk, hogy ez a megállapodás attól a ponttól kezdve, hogy ilyen típusú döntést hoznak, mely szerint mixnek tekintjük ezt a megállapodást, én annyira szerettem volna, hogy egy olyan döntés szülessen az Európai Bíróságon, hogy ebben az esetben nem lehet megtámadni, sem egyik, sem másik fél nem támadhatja meg most, Politikai döntés született, és erre az egyes tagállamokat támadunk meg azért, mert a saját munkákat végezik. Kom- bizonyos kompetenciák vannak, ezt a kompetenciákat gyakorolják, és mi azért támoljuk, támadjuk meg őket. Hogyha ez a demokratikus szervezet, ez a gyűlés, ahol most ütülünk, vagy a tagállamok, amikor ö, a kompetenciájukon belül döntenek, akkor épp olyan jogos az, mint amikor mi döntünk. A tanács és a bizottság között, ha nem akarnak elveszni, akkor így kell tenniük. Az Európai Bíróság döntését várjuk, de mielőtt, mm, ez fontos lenne megkapni, mielőtt megszavazzuk ezt a megállapodást, mert addig nem fogjuk tudni, hogy miről is szavazunk, hogy miben lesz exkluzív kompetenciája a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, miben a tagállamoknak. Tehát valamit, úgy fogunk megszavazni ideiglenes módon, hogy azt se tudjuk konkrétan, hogy amikor a hatályba lép, akkor konkrétan mi fog ránk vonatkozni. És aztán ez a közös értelmező eszköz, ez most milyen jogilag kötelező érvényű eszköz? Ez egy nyilatkozat? Ez egy egyoldalú nyilatkozat a tagállamok részéről? Ott van az a nyilatkozat és állásfoglalás sor, amit csatoltunk a dokumentumhoz, ezeknek mi lesz a jogi hatája? Egy másik példa. Kanadával kapcsolatos megállapodásunkban itt van ez a befektetési bírósági rendszer. Belgium ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nem fogjuk ezt a megállapodást ratifikálni addig, amíg ezt a befektetési bírósági rendszert nem módosítják. És ez azt jelenti, remélhetőleg garantálni fogja majd a főtárgyaló nekünk azt, hogy ez azt jelenti, hogy a, ez a rendszer a befektetési bírósági rendszer nem marad olyan, mint most az asztalunkon, ami látható. De akkor milyen lesz? Olyan lesz, mint amit eredetében mutattak minket. Tudjuk azt, hogy nem lehet ratifikálni ebben a formában a szöveget, mert akkor egy tagállam nem fogja ratifikálni, és akkor nem fog hatályba lépni, de a bizottság azt mondja, hogy meghosszabbítjuk a módosítási határidejét, de nem tudjuk, hogy hogyan fogják módosítani a befektetési bírósági rendszert. Most szavazunk egy olyan bírósági rendszerről, amit majd valamikor valahogy modifá- vagy módosítani fogunk, de nem tudom, hogy hogyan és mikor. Ez szerintem hihetetlen amatőr megoldás. Ezekben az intézményekben demokráciát tiszteletben kell tartani. Nekünk a saját par- európai parlamenti munkánkat kell végezni, és nem szabad, hogy távirányítsanak bennünket a fővárosaink. Nekünk minden információt meg kell kapni, konkrét, gyakorlati információkat arról, hogy miről fogunk szavazni pontosan az elkövetkezendő hetekben. Ekkor leszünk csak hitelesek. Ha nem tudjuk, hogy miről szavazunk, akkor az emberek meg fognak minket támadni, és azt mondják, hogy össze-vissza nyomkodták a zöld gombot, de azt se tudták, hogy mit fogadtak el. Vagy azért nyomták meg a piros gombot, mert nem tudják, hogy mit utasítanak el. Ezért világosságot követelek a parlamenttől, a tanástól és a bizottságtól is. Merci beaucoup, Mr. Takula. Köszönöm szépen, Takula úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen két heves hozzászólás után Kaspar úr és Aréna asszony részéről most kicsit nyugodtabb hangokat ütök meg, mert ez a vita, amelyet ma folytatunk, és amely eddig a tagállamokban is folyt, az bizonyítja, hogy a kereskedelem politikával nagyon sok bizonytalanság kötődik, kapcsolódik össze. Mivel itt van a bizottság, szeretném megkérdezni, hogy mely EU tagállamok közölték már a bizottsággal, illetve a tanácssal, hogy hátrányosan érinti őket esetleg ez a megállapodás, vagy nem támogatják. Nekem az a benyomásom, hogy az összes tagállam, független attól, hogy egy tagállam kormánya mit gondol az integráció elmélyítéséről, úgy véli, hogy szükségünk van a szabad kereskedelemre, és a 28 tagállamból álló unió vállán megteremthetjük ezeket a közös szabályokat a szabadkereskedelem érdekében, könnyebb így fellépnünk, mint egyenként. És hogyha most erre a SETA megállapodásra gondolok, kis tagállamból származom, nálunk a legkeményebb vonalas legkeményvonalasabb kommunisták és jobboldalúak is azt akarják, hogy a hajógyárak nálunk új megállapodásokat, új megbízásokat kapjanak, tehát számomra személyesen ez egy érdekes megállapítás volt, egy érdekes megfigyelés a CETA-val kapcsolatban. Vannak olyan civil szervezetek is, amelyek a közösségi médiában aktívak, de jobb oldalt tól a baloldalig a politikai pártok egyértelműen ugyanazon állásponton vannak. Nem fog most politikai fal létrejönni a pártok között a tekintetben, és ha már a falat említettem, többször említést tettünk már ma Trump elnökről. Lehet, hogy nem kell annyira szó szerint érteni az ő kijelentéseit, lehet, hogy néha szó szerint értelmezünk bizonyos kijelentéseket, amelyeket nem kell ennyire szigorúan vennünk. Tehát meglátjuk majd, hogy mi következik, de fontos, hogy a szakbizottságunk egyértelműen lássa azt, hogy a c-t végre kell hajtani. A későbbiekben pedig majd meglátjuk, hogy az új amerikai kormány hogyan viszonyul ehhez, illetve hogyan kívánja továbbvinni ezt az ügyet. Egy vegyes megállapodás, ez a megállapodás, és ezáltal a kereskedelmi megállapodás ratifikálása egy kicsit nehézkessé vált. Én úgy gondolom, hogy a kereskedelmi megállapodások a jövőben uniós megállapodások kell legyenek, hogy könnyebb legyen ezek kezelése. Természetesen érdekes meghallgatnunk most a legfelsőbb bíróság véleményét ezzel kapcsolatban, ezt komolyan is kell vennünk, de szerintem itt független államokról van szó, ennek ellenére azonban a kereskedelem politika terén Európa szerte össze kellene fognunk, és egységesen kellene fellépnünk. Örülök annak, hogy a CETA megállapodás most tovább halad, és a ratifikáció nemzeti szinten remélhetőleg minél hamarabb lezajlik, hogy hamar végre lehessen hajtani ezt a megállapodást. Azt is szeretném megállapítani, hogy nyílt volt ez a vita, de természetesen, ha egyáltalán eszmét cserélünk, és ezt nyíltan tesszük, akkor nagyon fontos, hogy mindaz, ami értelmezhető, azt félre is fogják értelmezni. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy mi, parlamenti képviselők, jogalkotók egyértelműen fogalmazzunk, és megpróbáljuk helyesen értelmezni azt, amit mások kijelentenek, és ne próbáljunk meg politikai okokból mások kijelentéseit félreértelmezni. A kereskedelmi megállapodások, ami fő feladataink közé tartoznak, hatáskörünkbe tartoznak, és remélem megtaláljuk most a közös nevezőt az európai népek és a kormányok jó érdekeinek megfelelően. Köszönöm szépen, Emmanuel Moren. Oui, moi je, je trouve ça très positif. Nagyon pozitívnak látom, hogy a közvélemény így alakul a CETA-val kapcsolatban. Nagyon pozitív ez. Örülmentünk kéne nekünk parlamenti képviselőknek, hogy akik vitát folytatunk a nemzetközi kereskedemről, ezek a kérdések a médiában is szerepelnek, a civil szervezetek foglalkoznak vele, az emberek érdeklődnek, szenvedélyesen érdeklődnek iránta nyilván, ez nekem nyilvánvalóan tűnik, az emberek értik azt, hogy vannak lehetőségek és kockázatok is ebben, és jó, hogy vitáznak róla. Nézzük meg a kampányt, Donald Trump kampányát. Donald Trump kampányának a központjában volt a szabadkereskedelem. Tehát volt az USA-ban is erről vita, nem csak a republikánusok, hanem a demokraták körében is, hogy tudják, hogy a NAFTA, az aléna milyen pozitív vagy negatív hatásokkal tud lenni. Hónapokon keresztül folyt ez a vita az USA-ban. Hát nem annyira fényes persze az eredmény, de ez alapján ne lepődjünk meg, hogy ugyanilyen viták vannak Európában, és ez rendben van. Ugyanakkor nem értem azt azok, azokat, akik azt mondják, hogy a CETA az a karikatúrája az éve, érveinknek. Persze, gyakran fantazmagóriákra építünk, de hogyha ellenőrizzük, ha ellene vagyunk, ennek a megállapodásnak, akkor azért ne hasonlítsuk magunkat a Szovjetunióhoz, vagy Észak Koreához, Valónia. Ebben a parlamentben, amikor egy nagyon picike állam, mint például Luxemburg, um, um, adóügyben mindent blokkol, senki nem csodálkozik rajta. De amikor van egy Luxemburgnál, és egyébként sok Európai Uniós tagállamnál nagyobb régió, amely kérdéseket tesz fel, akkor mindenki megdöbben rajta, mindenki siránkozik, amikor őszintén szóval én azt mondom, hogy Paul Mayet a Vallon régió képviseletében szólalt fel, és az ő szavai nagyon is érvényesek voltak, és az összes tagállamra vonatkoznak. Nem tudom, hogy mondjuk Németországban vagy Nagy-Britanniában mi a helyzet, de Franciaországban, és szerintem francia kollégáim majd ezt meg fogják erősíteni, hogyha CETA-ról mm, népszavazást tartanánk Franciaországban, akkor a vallóniai kormány által meghatározott kétségek kiderülne, hogy az állampolgárok szívében is ott vannak és leszavaznák. Vannak nyitott kérdések. Az első kérdés, amivel egyébként sose kaptunk se a bizottságtól, se a tanácstól választ, se a parlament szolgálataitól, az az, hogy hogy milyen gazdasági hatással lesz mindez. Amikor látjuk a, a szürke gazdaságra való hatását ennek, senki nem mondta meg, hogy konkrétan mi lesz a munkavállalókról, a munkahelyteremtésről nagyon sokat beszéltek, de a szürke gazdaságról nem. A másik, amit Kaspár úr is mondott, lirikusan, hogy a CETA milyen következményekkel fog járni a mezőgazdaság számára Európában. Lehetőséges, hogy ennél is egyszerűbb a helyzet, nagyon sok marha és vaj fog érkezni Európába, és ezt a, majd a britek kell, hogy felvegyék most a, az, az ő miattuk került bele a szerződésbe egyáltalán ez az egész, és most, hogy ők kilépnek, akkor hogyan kéne átalakítani az egész megállapodást, hogy ezt a rengeteg tonna marhát ne az a közös piacra zúdítsák be, hanem az angolokhoz kerüljön. Aztán a különböző nyilatkozatok, értelmezése, közös nyilatkozat, ami most mind itt van előttünk, ezekről is kell beszélni. Nézem, e, egyszer csak ott van a befektetési bírósági rendszer és az európai jog közötti összeütközés kérdése. A másik. Bizonyos rendelkezések alkotmányossága megkérdőjelezhető. Jogpro, jogi professzorok a Franciaországban egy dokumentumot ö, ö, hoztak nyilvánosságra azokról a tételekről, amelyek nem alkotmányosak. Aztán mennyire legitimek jogi szempontból hogyan kell tekintenünk ezeket a kiegészítő nyilatkozatokat a tagállamok részéről. Nem értem ezt. Németország egy opt-out mechanizmust fogadott el az ideiglenes, provizórikus intézkedésekre. Ez, én nem tudom, lehet, hogy nagyon buta vagyok, de ezt sem értem, hogy hogy tehették. Aztán a bizottság nyilatkozatában ott van az óvatosság elve. Azonban a közös értelmező eszközben már nincs, nem szerepel ugyanez az óvatossági elv. A WTO-ban a Kanada és az USA is erősen támadja ezt az elvet. Ez a kérdés is most akkor nyitva maradt, és most nem fantazmagóriákról van szó, nem Észak-Korea felé érzünk nosztalgiát, hanem egész konkrét jogi kérdések merülnek fel, és ezekre konkrét választ várunk. Legalább vitát kell róluk folytatni, de még egyszer, legalább örüljünk annak, hogy az európai állampolgárok beszélnek erről a témáról, hiszen nincs rosszabb annál, mint az, hogy hogy érezhetik magukat, az állampolgárok akkor, amikor mindez a homályban zajlik, és nem átlátható a folyamat. David Martin. David Martin. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy a tanács azért van itt, hogy válaszoljon kérdésekre, vagy sem a kérdéssel kapcsolatban, hanem a legtöbb gond a, azzal kapcsolatban, hogy megértsük, voltak kép. Mi történik? A tanács az illető kérdésekből derül neki, nem a bizottsághoz intézett kérdésekből. Örülök, hogy a bizottság képviselő itt van, és folyamatosan tájékoztat bennünket. Ám a bevezetőjükben világosan és helyesen mondták, hogy a tanács nem tartotta be a szerződéseket, és amit Marik, Marike mondott, azzal szemben azt mondom, hogy olyan jó, hogy a parlament elnöke részt vett a tárgyalásokban, mert nélküle a parlament eh, a hatáskör abszolút nem érvényesült volna. Legalább világosat tette a többi intézmény és a kanadaiak számára, hogy az Európai Parlamentnek van szerepe a kereskedelmi tárgyalásokban. Így fontos szerepet játszott a parlament elnöke. A fő aggályom, aggályom a tanácsok kapcsolatosak. Eh, több kérdés, amit feltettem volna, elhangzott már. Manuel éppen mondta, a német, osztrák, lengyel és belga nyilatkozatok a, az, a, fel, a, átmeneti alkalmazásról mit jelentenek, és hogyan lehet ezt megállítani, hogyan látják meg a végrehajtást, hogyha megállítják, ezek sértenek-e EU kompetenciákat, ez esetben sértik a Lisszaboni szerződést és a parlament jogait. Az Európai Parlament konszent eljárás mit jelent, hogyha a tagállam a saját szakállára megállíthatja a szerződés egy részének alkalmazását, amely a mi hatáskörükben született meg. Ez nem jó az európai demokrácia szempontjából. És itt nem a, előttek Mariárinával nem a valónok állt a dolog. Ő nekik volt ehhez hatáskörük, és gratulálok ahhoz, hogy, hogy használják ezt a hatáskörüket, ám nem, szradról, nem engedhető meg ez a hatáskör nekik. Az Európai Parlament ö, nek van itt hatásköre. Ugyanakkor némi félreértés volt arról, hogy mi is a kizárólagos kompetencia. Például a, a fenntartó fejlőd, fejlődési fejezetben 22-es, 23-as, 24-es fejezetek alkalmazása, a kompetencia elosztása az unió és a tagállamok között ö, kerül végrehajtásra. Ám hát mi is ez a kompetencia allokáció? Jó lenne tudni mert a történelmi visszatekintésben a fenntartó fejlődés eddig kizárólagos EU kompetencia volt. Most változtak a játékszabályok? Tehát csak aztán a, a, a CETAN túl az ICS-szel kapcsolatos belga deklaráció mit jelent? Azt, hogy meg kell várjuk az ICS új formáját, mielőtt a vietnámi és szingapúri neki kifoghatnánk, vagy külön dobozba kerültek? Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt elképzelni, hogy egy ICS csak az egyik egy egyezményben fogadunk el, a másikban meg nem. Tehát erről is kéne tájékoztatás. És aztán említették többen a, a mezőgazdasági nyilatkozatokat. Mit jelentenek ezek? Nincs semmiféle definíciója a küszöbértéknek milyen küszöb indítja el a véd záradék, bár védzáradék nincsen, de a védekezési cselekvéseket mi indítja el, milyen küszöb átlépése. Itt a tanács kéne, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Itt kéne legyen a tanács. Remélem, hogy a tanács képviselői nyilván nem nincsenek felhatalmazva, hogy válaszoljanak. Ki az akkor, aki felhatalmazással bír arra, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre a tanács köréből. Köszönöm szépen, Wuszt úr. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, ahogy a frakciómban már kifejtették, hogy végre aláírással pecsételhetjük meg azt a hosszú munkát, amin nagyon fontos munkát végzett a bizottság a tanács éveken keresztül. A koherencia és a hitelesség szempontjából az európai intézmények számára nagyon fontos ez. 5-6 éve tárgyalunk, vannak olyan átléphetetlen határvonalaink, nem tudom, hogy ha ezeket sikerül megoldani, akkor hogy lehet tisztességesen ellene szavazni ennek a megállapodásnak ráadásul szerintem a két fél számára egyaránt nyertes-nyertes helyzetet fog ez okozni. Azonban értem azt, hogy kérdések merülnek fel, és bizonytalanságon érzik magukat az embereket. Elnök úr, az a benyomásom alakult ki, hogy a parlament egy kicsit ellenzi azt, hogy ez egy ilyen kevert megállapodás. Ennek mik lehetnek a következményei. Ezt a kérdést én is feltettem a bizottságnak, mert ez agályokat vet fel az átláthatósággal kapcsolatban, de szerintem a nemzeti parlamentek egyre inkább részt vesznek a meg, nemzetközi megállapodások, kereskedelmi megállapodások megköze, megkötésének a ratifikálásában. Ez a szabály, hogyha nem akarjuk, akkor meg kell változtatni, vagy például minősített többség, vagy ennél is erősebb többség előírását írhatjuk elő, és akkor mondjuk egy 3 millió lakosság rendelkező régió nem tudja megakadályozni a megállapodást azért, mert ők negatívak köz, közelítik meg az egészet. Tehát, hogyha nem tetszik nekünk ez a tendencia, akkor változtassuk meg a szabályokat. A másik, a koherencia kérdése. A, sokat beszél a közvélemény erről a témáról, nagyon érzékeny ez a téma Szingapúrtól Vietnámon keresztül Európáig. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek nyilván ellenzik. Amikor dolgozunk, akkor azt szeretem, hogyha jó kérdéseket teszünk fel, és nem valótlanságokat állítunk, vagy fantazmagóriákra alapozzuk az érvelésünket a bizottság valahogy nyomást gyakorolta a parlamentre. Malmström mondja, néhány hónappal ezelőtt két órán keresztül beszélt. Hogyha ilyen problémák vannak, akkor miért az utolsó pillanatig vártak ennek a kérdésnek a feltételével? Volt ez a két órás konferencia, egyetlen kérdés nem merült fel. A dokumentumok akkor is rendelkezésre álltak az összes szektorral kapcsolatban, és akkor még mindig nem voltak kérdések. Manyát úr egy sor kérdést vetett most fel, aggályokat fogalmazott meg, ez teljesen ö, legitim, de ezeknek a kérdéseknek a 90%-ára megvolt a válasz az 1500 oldalas jelentésben. És üdvözöljük a bizottság munkáját, mert ők értelmezték ezt politikai, pedagógiai módszerrel, fordították le, ez technikai jellegű megjegyzéseket fűztek a szöveghez. Emmanuel Morel kollégát emlékeztetném arra, hogy persze én is csatlakozom azokhoz, ahhoz, akik azt mondják, hogy a francia gazdák új helyzetben fogják találni magukat. De mikor arról beszél, hogy most marha vagy disznóhús fog ide érkezni, Kászpári úr azt mondta, hogy a hormonkezelt hús nem szabad behozni továbbra sem. A kanadaiak tudnak európai területre exportálni húst, de ahhoz, hogy ezt megtehessék, az egész tenyésztési láncolatot át kell, hogy tekintsék, és módosítani kell a mi szabályunknak megfelelően. Én feltettem ezt a kérdést Emmanuel a bizottságnak, és meg is kaptam a választ. 2013 és 15 között 0%-a a friss húsnak, amelyet frissen vagy fagyasztottan szállítottak, nem érkezett az Egyesült Királyságba megerősítették ezeket a számokat. Tehát amikor olyan kérdéseket teszünk fel, amikre utána várjuk a választ, és meg is kapjuk, az rendben van. De amikor csak így légből kapott dolgokkal dobálózunk, az helytelen. A CETA-val kapcsolatban mi történik? Ma tegnap is beszéltünk erről a kereskedelmi politikai napon. Ma azok az emberek, akik minden ellenesek, azok a legügyesebbek a kommunikációban. Nekünk is erőfeszítést kell tenni, hogy jobban kommunikáljunk, hogy a pedagógiát jobban alkalmazzuk, és ez lenne, ebben lenne komoly szerepe a nemzeti parlamenteknek, a különböző szervezeteknek, a szektorális szervezeteknek. Többet és jobban kell kommunikálni. Elegen van már abból, hogy bizonyos politikai felelősük nem vállalják a felelősséget, és azt hitetik el velünk, hogyha egy nemzetközi kereskedelmi megállapodás kudarcot vall, akkor rendkívüli helyzet fog kialakulni. Ha konkretizáljuk a cetát, akkor felteszem magamnak a kérdés, hogy a mai gazdák, a gazdák ma meg vannak eléggé védve? Az a 42, akiket most védelem fog ö, a védett eredet megjelölések közül illetni, azokat eddig is védték, a többit pedig azért nem védik, mert már is vonatkoznak rájuk a jogszabályok, amik védik őket, vagy pedig regionális megnevezésről van szó. A vállalatainknak a, a, a hozzáférése lesz a, a kanadai koz, közbeszerzési piachoz. Az KKV-nk hozzáférnek a kanadai piachoz? Ezeket a kérdéseket kell feltenni, mert ezekre az igen a válasz. Persze nem lesz tökéletes, mert a CETA ott a kapcsolatban még továbbra is van probléma. Igen, lehet több védelmet biztosítani, igen, lehet javítani a cetát, de akkor legalább legyen valamink, amit javítunk. Ma minden nap, amit elveszítünk, elvesztegetünk az aláírás előtt, a gazdáink, az állampolgárok és a vállalkozások idejéből vesztegetjük el. Remélem, hogy sikerül felgyorsítani a folyamatot és komolyan konkretizálni a nyitott kérdéseket, a bizonytanságokat elosztatni, és az ideiglenes alkalmazással megoldani a problémát. A befektetési bírósági rendszeren még tudunk dolgozni, még tudjuk javasolni, de ez az 1500 oldal, ami eddig megszületett, ez nyertes-nyertes helyzetet fog elállítani Európa és Kanada számára is. Zsút Körtön Dálin, köszönöm elnök úr. Azt gondolom, hogy először is azt kell leszögezni, hogy legyen egy nyilván is, nyilvános vita a kereskedelmi megállapodások témájában, és ez a vita nem arról szól az esetek többségében, hogy valaki ellenzi vagy támogatja ezeket a megállapodásokat. Itt általában a vita arról szól, hogy csökkentjük a védő vámokat, egyszerűsítjük a vámokat, de ezen megállapodások olyan területekre is hatnak, amelyek nagyon fontosak, és demokratikus ellenőrzés kell érvényesüljön ezeknél. Van, aki azt mondta, hogy nem demokratikus intézmény a parlament, én önt támogatom teljes mértékben, elnök úr, de eleget kell tennünk a kötelezettségeinknek, és számomra frusztráló azt látni, hogy az itt feltett kérdések, amelyek egyébként tükrözik azokat a kérdéseket is, amelyek a tagállamokban elhangzottak, nem kaptak választ egészen az Európai Tanács üléséig, és ezért nem volt lehetőség arra, hogy egy európai nyilatkozatot dolgozzunk ki, amely választ ad a kérdésekre és így határozottabb hangon szólalhattunk volna fel. Örülök a pontosításnak, mert ez teljességgel kulcsfontosság. az embereknek tudniuk kell, hogy miről szavaznak. A probléma ezzel kapcsolatban csak az, és ezzel szembesülök most mo én, hogy egyes pontosítások gyakorlatilag még inkább bonyolultá teszik a helyzetet. Ezért, ha megnézzünk olyan kérdéseket, mint például az, hogy van Szlovénia, Lengyelország, Belgium részéről nyilatkozatok, ezen országok a szerződés szövegének tényleges módosítását kérik az új vitarendezési mechanizmusok témájában. Nos, az Európai Bizottság következetesen azt állította, hogy nem fogja megnyitni ezt a lehetőséget, tehát akkor miről szavazunk a parlamentben? Belgium egyértelműen fogalmazott, más tagállamok pedig azt sugalták, hogy vétójogukkal élnek, amennyiben a nyilatkozatok nem érvényesülnek. Tehát azt sugalták, hogy meg lesz reformálva a befektetési bírósági rendszer, még mielőtt a nemzeti parlamentekben szavazásra kerül sor, és mielőtt a befektetési bírósági rendszer hatályba lép. De mi gyakorlatilag ebben a folyamatban lemondunk az előjogunkról, amennyiben az európai parlamenti szavazást követően kerül erre a folyamatra sor, holott a mi, folyamat, a mi feladatunk az, hogy a kereskedelmi politikával kapcsolatos előjogainkat védjük, komolyan kell vennünk a szerepünket, és egyértelműen látnunk kell, hogy mi ez a folyamat, milyen szerepet kap ebben az Európai Parlament, és mi történik, amennyiben a folyamat végén még mindig nem sikerül a rendszert úgy megreformálni, hogy az reagáljon az aggályokra. Mindig a Bécsi Egyezményre teszünk utalást, ebből kiderül, hogy van egyfajta hierarchia a különböző eszközök között. De ennek ellenére nem egyértelmű, a különböző nyilatkozatokból nem derül ki, a közös értelmező eszközből sem is, hogy mi a hierarchia, mi a rangsorolás ezen intézmények között. Egyetértek Scott Kellerrel abban a tekintetben, hogy egyértelmű vizsgálatra, elemzésre van szükség a bizottság részéről arról, hogy mi a jogilag kötelező érvényű és ami szintén ellentmondásos véleményem szerint, több nyilatkozat, valamint a közös értelmező eszköz is azt mondja, hogy a, a CETA vegyes bizottság hozza meg a különböző döntéseket. Az én személyes aggályom ezzel kapcsolatban az, hogy, és ez egyébként egy másik pozitív eleme ennek a közös értelmező eszköznek, az az, hogy a munkajogi standardok, illetve a környezetvédelmi standardok kötelező érvényűvé válnak. Ez pedig egy valós előrelépés lenne, amennyiben a fenntartható fejlesztési fejezet valóban ilyen természetűvé válik és kötelező érvényű lesz. Ugyanakkor az állásfoglalás azt hiszem ez a bizottsági nyilatkozat a Német Alkotmányos Bíróság döntéséről egyértelműen leszögezi, hogy nem születhet ilyen döntés a közeljövőben, ez pedig egyértelmű ellentmondás két dolog között. Amíg nem sikerül tisztáznunk azt, hogy mi a hierarchia, és hogyan oldjuk fel ezeket az ellentmondásokat, azt hiszem, hogy rendkívül nehéz elvárni a képviselőktől, hogy szavazzanak ilyes valamiről a parlamentben. Szerintem ez nem a felelős demokrácia gyakorlata, és ez nem felel meg a megfelelő ellenőrzésnek sem. Köszönöm szépen, Obermeier úr. Köszönöm, elnök úr. Már említettük ma, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere, megint csak egy eszmecsere, egy vita, és azt is megértem, hogy egyes képviselők számára ez már egy kicsit fárasztó, főleg mivel az eredmények eredményeket el is kell fogadni az Európai Parlament szintjén, és ezek be kell kerüljenek a, be kell kerüljenek a megállapodásba, máskülönben ez csak időpocsékolás. Van még azonban egy szint, és ez a tagállamokban a szavazás lesz. Mindaz, amit még itt felvetünk, és amit megvitatunk, és a különböző problémák, amelyeket megemlítünk, ezek fontosak hazám számára is, illetve az osztrák parlament döntése szempontjából is, tehát ezért fontosnak tartom és hasznosnak, hogy felvetjük a problémákat. Ez az egyik. A második, érdekesnek tartom, hogy az embernek bocsánatot kell kérnie szinte amiatt, mert aggájai vannak, és ezt most nem populistán mondom, csak maradjunk a realitások talaján parlamenti képviselőként. Az a kötelességem, hogy felvessem az aggályokat, és a polgárokat kell képviselnem. Ebben az összefüggésben a vallonoknak csak gratulálni tudok, amiért volt elég bátorságuk ahhoz, hogy a fenntartásaikat felvetették és éltek alkotmányos jogaikkal, bár az osztrák szövetségi kormány is lett volna ilyen kemény és határozott, hogy felvetette volna az osztrák aggályokat. Két dolog, amit azonban hiányolok az egész folyamatból, és ami sajnos nem került bele ebbe az anyagba. Azt hiszem, hogy nem csak számomra lett volna fontos, hogyha ez a megelőző elv, a precautionary principle bekerült volna a szerződés bekötelező érvényű elvként, és nem, arra van, nem arról van szó, hogy amit Martin kolléga is mondott, hogy a standardainkat kell érvényesítenünk, ez mind igaz, de jó lett volna, hogyha ezt a megelőző elvet, ezt az elővigyázatossági elvet kötelező érvényűként a szövegbe építettük volna bele. És ami szintén aggaszt, az a szabályozási elvre vonatkozik. Ez komoly jelentőséggel bír, ugyanakkor gyakorlatilag nem is tudjuk még valószínűleg megbecsülni, hogy mennyire nagy jelentősége lesz ennek a gyakorlat szempontjából. És ezt sem sikerült kellőképpen definiálnunk. Éppen ezért előállhat még egy más, ami kapcsán úgy gondoljuk most, hogy ezt majd szabály, ez majd szabályozni fogja a különböző kérdéseket, de nem tudom, hogy populista dolog-e vagy sem, minden esetre ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kell vitatni a nemzeti parlamentekben is. Köszönöm szépen. Félner úr. Köszönöm. Az Európai Unió lényege az, hogy szuverenitást ö, csatornáz egybe. A kérdés az, hogy hogyan tegyük ezt. A migráció esetén talán többet kellene, védelempolitika és más politikákban. Ugyanakkor és nagyon sok olyan terület van, ahol a tagállamok önmagukban nem tudnak rendezni dolgokat. Aztán néhány okos ember összeült, 1957-ben azt mondták, talán egy vámunió jó gondolt volna, csatornázzuk össze a vám politikát. És aztán nagyon sikeresnek bizonyult a dolog, egész mostanáig a e területen. Mert most sok ember arra koncentrál, hogyan lehetne visszavenni a szuverenitást hogyan lehetne újra nacionalizálni az Európai Unió lényegét. Miért ne szavazzanak minden parlament, sőt minden regionális parlament ezekről a kérdésekről? És akkor ennek a vége katasztrófa volna a kereskedelem politika, ha nem valósulhatna meg Európai Unió szinten, ahol lényegileg van, a lényegi hatáskörünk van. Ha pedig így alakulna a dolog, akkor felmerül bennem a kérdés, meg másokban is, Hogyha az európai kereskedelmi politika ilyen káoszban van, akkor fel lehet tenni a kérdést, akkor lehet, hogy ennek a háznak nincs demokratikus legitimitása. Emlékezünk vissza, emlékszem Malmström asszony sajtókonferenciára, nem azt mondta, hogy jogi bizonytalanság van erről e a dolog körül, az Európai Bizottság mondta ezt. Ez a ház is. Nem a bizottság azt mondja, hogy ez csak egy EU megállapodás, EU hatáskörbeesség, mi pedig úgy gondoljuk, hogy a szerződések alapján állva mi hiszünk a saját demokratikus legitimitásban, azt mondjuk, mi, az, mi állítjuk, hogy van hozzá hatáskörünk, ám politikai oknál fogva a bizottság elég bölcs volt, úgymond, hogy tovább lép. Sokan dicsérik ezt, azt mondják, jó döntés volt ezek az emberek megkérdőjelezik ennek a háznak a demokratikus legitimitását. Akkor felmerül bennem a kérdés, akkor mi, mi az ördögöt csinálunk itt? Miért üldögélünk itt 12 éve, miért üldögélek itt és töltöm az időmet? Hogyha ez egy jó politikai döntés volt a bizottság részéről. És sok vita során hallottam ezt. Csak kérdéseket vettünk fel. De hát ez jó, jó, hogy felvettünk kérdéseket. Az állampolgárok is feltesznek kérdéseket. Én az állampolgárok kérdéseit továbbítom e házba. Talán a stratégiát ki lehetne egészíteni azzal, hogy nehogy Isten esetleg válaszolnánk is esetleg a e kérdésekre. Mi lenne, hogyha találkoznánk az állampolgárokkal, és elmagyaráznánk nekik dolgokat a kérdéseik nyomán? Nem tudom hány értelmezett deklaráció fogalmazódott meg. Mondjuk nevőket a, a, a lebutított CETA magyarázatoknak, CETA nagyon bonyolult dolog, persze, de nagyon sok magyarázatról lesz szó, közszolgáltásokról, termékvédelemről, és így tovább. De még ebben a teremben is ugyanazok a kérdések újra és újra felmerülnek. Mi lenne, hogyha elolvasnánk a CETA-t, értelmeznénk, és válaszolnánk az állampolgárok kérdéseire, hogy a félelmeiket eloszlassuk, ne csak a mituszokat ismételgessék. Nem tudom, hogy lehetne ez. Vagy az, akik a, a, a köz, lehet, hogy a rossz dolgokat ö, ismételik el, vagy nem olvassák el. Ott van a szövegben, de hát nem tudnak olvasni, akik magyarázzák. Menjünk vissza a, a befektetésvédelem kérdésére. Egyszerűen nem értem, hogy mondhatják azt, ahogy ma is hallottuk többektől, hogy minket aggaszt az, hogy először a magán igazságszolgáltatás bejön ide. És a balónok meg hirtelen belátták, van egy olyan dolog, hogy befektetésvédelem, és ez minket aggaszt, mondják a valónok most. Ez vicc szinte. Belgium 60 60 kétoldalú megállapodást kötött az ASDS keretében, ez persze nem aggasztotta őket, mert csak egyszer merült fel, egyszer perelték be őket, és akkor nyertek a perem. Nem mondjuk az, jó, ezek már régi dolgok, ezekről nem gondolkoztunk. Működött ez eddig is. Éppen kettő újat kötött két oldalút 2009-ben Panamával és Tajikisztánnal a Belgium. A valónak azok miért nem, akkor miért nem, miért nem emelték fel a hangukat? Hallottuk azt, hogy ó, ezt el akarjuk vetni. Nem akkor nem, meg sem mukkantak a vallon parlamentben. Lehet, hogy Arina asszony kéne megkérdezni erről, aki akkor belga miniszter volt, amikor elvesztették ezt a két ügyet, Panamával is, amikor a belga kormány aláírta a megállapodásokat Panamával is van itt valami gond akkor? Volt akkor valami gond? Miért pont most az utolsó pillanatban merült ez itt fel? Nem kaptunk válaszokat. Szerintem Belgiumnak rengeteg lehetősége volt a múltban, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Érdekes van a bizottságtól is hallani, hány alkalommal jelentett a bizottság a tanácsnak a CETA-ról, vagy ennek a háznak hányszor számoltak be a CETA-ról, hányszor válaszoltak kérdésekre. Lehet, hogy nem is érdemes elülni. Ha az emberek nem hallgatják meg magukat, lehet, hogy jobb helyesen jönnek semmi foganatja nincs a szavuknak. Lunsz úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is parlamenti képviselők, belga is vagyok, nem Valóniából, hanem Flandriából, amely a CETA támogatója, az MBA a pártom, a legnagyobb flamand párt, és legnagyobb belga párt, és a, ö, a flamand kormányban is jelen van, és a federális kormányban is Hadd szóljak közbe, elnök úr. Mert akkor most a belga képviselőknek vagy megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljanak a támadásokra, vagy pedig korlátozzuk a vitát, és nem Belgiumot pécézzük ki a vitában. Nem támad. Nem támadom, asszonyom. Azt gondolom, hogy akkor most vagy legyen lehetőségünk reagálni, vagy ne. A, csináltunk belga vitát, ha ezt akarják. Mindenkinek egyforma joga van megszólalni, csak nyugalom. Nyugalom, mindenki szót kap. Elnök úr, hogy Arena asszony meg, nem támadást intézek ellenem, hozzászólásomban többen védem. Én is belga vagyok, és egy fontos párt képviseletében szólok fel. A belga vitában is érintett. Első pont, Valóniának megvan minden joga arra, hogy azt tegye, amit megtett. Erre, ehhez megvan a joga. Valónia egy teljes körű demokratikus fórummal bír a parlamentben, és ebben egységesek vagyunk, hogy több demokráciára van szükség, nem kevesekre. Valónia ennek jog alapján járt el, ehhez van megvan minden joga, sőt, örömmel mondhatom, hogy a szocialista frakció ebben egységes a konzervatív frakcióval, hogy a nemzetállamoknak jelentős hangot kell adni ezekben a vitákban. Meg kell hallgatni a nemzeti parlamentek hangját is. Másodszorban az előző vitában egyetettünk abban, hogy van egy nagy előny, tudnilik, sokkal egyszerűbbé teszi a kommunikációt. Fjellner úr helyesen mondott az imént, hogy nagyon sok kérdés forog a levegőben, ám túl kevés válasz. Úgy gondolom, hogy ma egy nagyon fontos érv hangzott el, ez pedig a Valóniából jövő kommunikáció, amely nagyon egyszerű, nagyon érthető módon foglalta össze hogy mik a válaszok. És mint politikusok, mi ö, megfelelő érveket kell felsorakoztassunk, amit az emberek értenek, nem feltétlenül professzorok, és Európa. A legutóbbi a CETA elleni érveket is meg kell hallgatni. Egy CETA megalapodással nem jönnek be például hormon láncok. Ezt is kimondta Valónia. Ugyanakkor a szociális ö, ö, védelem fenn kell maradjon, ezt nem lehet hozzányúlni. Aztán a, a egészségbiztosítók és az a, a, alapszolgáltatások fenn kell maradjak. Nem én mondom, Valónia mondta, egyszerű módon. Aztán ne jöjjenek be magán bíróságok a jogrendszerben. Nem én mondom, Valónia állapította ezt meg. Ötödik pontban a, nem lehet megnyitni az ajtót a multinacionális vállalatok előtt ezzel. A szocialista párt is kimondta ezt. Hat, a nemzeti termékeket meg kell védeni. Hét, a helyi mezőgazdaság és élelmiszerminőség védelmet kell kapjon. Nem én mondom, megint Valónia mondja. Nyolc, sokkal egyszerűbb export hozzáférés kell adni a KKV-k számára. Ezek azok a pontok, amelyek felérmültek a vitában kérdésként, és nagyon egyszerű választ adtak rá a valón parlament részéről megállapítva ezeket. Persze mindenben a legvidámabb az, hogy ez a CETA szöveg alapján lehet megállapítani. Ezek nem új válaszok és új kérdések, hanem a régi kérdések, a régi válaszok. Nincs új SETA, hanem csak egy SETA megállapodás van, amelyen egy betűt sem változtattak meg. Az ICS-ről is volt vita, igen, van egy értelmező magyarázat, és bizonyos feltételeket is megállapítottak, megállapítások, és azoknak, amit már hónapok óta tudunk nem lesz egy magánbíróság, hanem egy állandó bíróság működik majd. Hónapok óta a vitatárgya ez, ez nem egy új vita indult el ezzel, tudjuk már, és azt is, hogy voltak éppen mit jelentenek bevezetése. Ezért jó, hogy erről szavazunk, olyan témákról is, amelyeket hónapok óta ismerünk szó szerint a repülőgépről érkezem, kilenckor szállt le a gépem Amerikából jöttem, meghallgattam Donald Trump első, első beszédét, és itt tovább. A zöldek és az extrém ö, baloldal elégedettek ezzel, mert nem marad, most már nem lesznek egyedül a szabadkereskedelmi harcukban, a protekcionizmusért való harcukban, az, iz, az elszigeteltségért való harcukban. Új ö, szövetségekre akadt a szélsőbal Trump úr nevében. Meghallgatom New Yorkban Trump úr első beszédét. Kicsit mérsékeltednek hangzott, mint néhány nappal ezelőtt. Van némi reményem tehát Trump úrban, és persze abban is, hogy ez a parlamenti vita eredménye záró majd. Mr. Scholz, please. Végül, de nem utolsó sorban Scholz úr. Köszönöm szépen. Engem rendkívül nyugtalanít az új amerikai elnök, csak hogy az utolsó, az előbbi hozzászólás utolsó utalásával kezdjem. Nem tudom, hogy az, amit Lunes kollega mondott, ez eh, helytálló ez, de ez kapcsolódik a vita lényegéhez. Különböző nézetek vannak arról, hogy a gazdaság hogyan működik, a szociális kérdések, illetve a közérdekek hogyan kapcsolódnak, illetve ki hogyan tud a gazdaság életbe bekapcsolódni. Nyilván erről is szó van, és eh, az új kereskedelmi megállapodás eh, végeredményben a jelenlegi gazdaság alakításáról szól, és ennek komoly politikai és szociális kihatása is lesznek. Ez az, amiről a tagállamokban a vita folyik, és Kanadában is. Úgyhogy azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ott is folyik a vita. Ami pedig bennünket foglalkoztat jogi szempontból, most az Európai Parlament most kezd el ezzel az új anyaggal foglalkozni, amelynek aláírására sor került, hogy sokkal korábban, hamarabb kezdtük el ezt a munkát, és intenzívebben bekapcsolódtunk a folyamatban, ez egy olyan demokratikus jog, amelyért az Európai Parlament megküzdött, azért, mert eh, a politikai-gazdasági döntés hozatalra hatni kívántunk, és ezért vállaltuk ezt fel, mert foglalkoztat bennünket az, hogy hogyan néz ki az Európai Unió és hogy ne váljon a nemzeti érdekek közti harcok martalékává. A tagállamoknak lehetőségük van persze arra, hogy beavatkozzanak az Európai Unió politikai döntéshozatali folyamataiba. Erről van itt most szó, és a CETA-nál is és az összes többi nemzetközi kereskedelmi megállapodásnál is egyébként, noha ezek ennek vannak különböző ellentmondásos kihatásai a realitásra. Éppen ezért teljesen normálisnak és logikusnak tartom, hogy vannak különböző nézőpontok, amelyeket meg kell említenünk itt a vitában, a parlamentben. Ez pedig egy olyan kérdés, amely kapcsolódik ahhoz is, hogy ez most egy vegyes vagy nem vegyes megállapodása. A szövetségi alkotmánybíróság azt mondta, hogy a mi német szemszögünkből nézve vannak olyan kérdések, amelyekről német országban kell dönteni és ehhez ugye kötődik a befektetési tevékenység, és a gazdasági miniszter is ezt alátámasztotta, hogy európai politikusként ez hogyan hat ránk, az az, hogy vajon ez hogyan hat majd a jövőben a CETA megállapodás működésére. Szerintem ezt érdemes volna behatóan megvizsgálnunk, ezért jónak tartom, hogy a bizottság itt van, és bizonyos jogi válaszokat adhat a folyamatra nézve, arra vonatkozóan, hogy hogyan alakultak az egyeztetések a, tárgy, a tanács és a bizottság között az elmúlt hetekben. Erre szükségünk van. És még egyszer visszakanyarodva a megállapodáshoz, mert Daniel és Christoph Jelner is említették ezt, valóban vannak különböző nézetek, illetve pontok, amelyek kapcsán bírálatok hangoztak el, például mi határozottan ellenezzük a negatív listák létrehozását, mert teljességgel eltérő a gazdasági megközelítésünk, és ezt tematizáljuk is, mert véleményünk szerint a közszolgáltatásokra nézve ez veszélyes lehet. Egy példa. Például az elővigyázatosság elvét mi is fontosnak tartjuk, de ez azt jelenti, hogy meg kell beszélnünk azt, hogy a társadalom részvenek milyen kihatása lesz. Ebből, jön sok, ebből következik sok kérdés, amit fel kell vetni a vitában. A belgiumi nemzeti vita, belpolitikai vita is felmerült. Egy föderális állam Belgium, amelyben nagyon korán, komolyan veszik ezeket a kérdéseket, és megvitatják őket. Én azt kívánnám, hogy mielőtt egy miniszter aláír egy megállapodást, vegye figyelembe a többség erőviszonyokat a tagállamában. Ha ez megtörténne, akkor nem lenne ilyen húzavona minden egyes alkalommal. Meg kell állapítani, hogy az illetékességi szintet hol kell biztosítani. Nemzeti szintű döntéshozatal is EU politika ennek a része, sőt a regionális szinten meghozott döntések is ha figyelembe vesszük a különböző mechanizmusokat a tagállamokban. Tehát ezt fokozottabban figyelembe kell venni a jövőben. És ez azt is jelenti, hogy a polgároknak demokratikus joguk, hogy bekapcsolódjanak a döntéshozatali folyamatba. Nem szabad engednünk azt, hogy a frusztráció, a csalódottság egyre fokozódjon, és a populista erők malmára hajtjuk így a vizet. Szerintem ez a demokratikus visszajelzés mindenképpen szükséges. És ennek fényében amikor említették, hogy bizonyos politikai képviselők ezt és azt állítanak, ez is a demokrácia kifejezésének módja. Éppen ezért szükséges, hogy kellő időt szenteljünk egy alapos vizsgálatnak, elemzésnek, és bárcsak lett volna bátorságunk ahhoz, hogy a szakbizottságunk egy közös állásfoglalást dolgozzon ki. A legtöbb frakció ezt ellenezte, de remélem, hogy a frakciók állásfoglalása, amely majd elkészül, foglalkozik a problémáknak ezen körével is, és reméljük, hogy végül a CETA megállapodás ratifikálása kapcsán legalábbis egy jó meg, meg állásfoglást tud kidolgozni majd az Európai Parlament. Köszönöm szépen, végül Karolin még. Sajnos megfeledkeztem, megfeledkeztek rólam, röviden szeretnék hozzászólni. Ez a vita, ami az elmúlt hetekben zajlott, feltűn ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok a bizonytalanság, nagyon sok a kérdőjel, és választ kell adnunk ezekre a kérdésekre, hiszen döntenünk is kell a megállapodásról. Ezért fontosnak tartom, hogy elgondolkodjunk azon, hogy egyáltalán miért merül fel ilyen sok kérdés, és miért ilyen sok a tisztázatlan pont. Európai Parlamentként szerintem túl kevés volt a beleszólási jogunk a tárgyalásokba. Az állásfoglalások nem kielégítőek, eh, ahhoz, hogy a bizottság átvegye a javaslatainkat, és hogyha lezárulnak a tárgyalások, akkor eh, már nincs igazából sok mondandónk, csak annyit mondhatunk, hogy igen, elfogadható, gyakorlatilag nem is kapunk időt ahhoz, hogy alaposan megvizsgáljuk a megállapodást. Tehát egyértelműbbre, egyértelmű, egyértelmű, nagyobb egyértelműségre és világosságra van szükség. Hallottuk ugye az ICS-t, a befektetési bírósági rendszert, az újonnan kimondott nyilatkozatokat is hallottuk, nem tudjuk igazából, hogy mi a helyzet ezekkel. Az ideiglenes alkalmazás kérdése sem tisztázott. És felmerül az is, hogy mi a helyzet egyáltalán most Nagy-Britannia kilépésével? Ezáltal akkor megváltozik a szerződés? Nem kaptam erre egyértelmű választ, mert mindenki azt mondja, hogy amíg ez be nem következett, addig nem beszélhetünk róla, de azért oda kell figyelnünk, mert lesz hatása. Nem ellenez, ellenzünk mindent, pusztán azért, mert megvitatunk valamit, csak kellő időt kell fordítanunk arra, hogy megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. A lakosságot is felháborítja, foglalkoztatja ez a téma, ez mindenki számára közismert, és ritkán fordul elő az, hogy európai szinten mindenki tudja, hogy mi a, a CETA. Nem mondhatjuk azt, hogy nem foglalkozunk vele, de tudnunk kell, hogy miről szavazunk, ez a jogunk, és eh, én élni szeretnék ezzel a jogommal. Answers are needed. Please. Igen, válaszokra van szükség. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kérek mindannyiuktól, hogy elkéstem. Olaszországban 60-as, 70-es években nőttem fel úgy, hogy az acélmunkásokat igen tisztelem. Egy acéltoronyból kellett ma kijutnom. Négy idős állampolgár tüntetett az épület előtt, és ők mondták azt, hogy nem léphetek ki, mert ezzel az életemet kockáztatom. Ez érdekes. Mindazonáltal most megpróbálok választ adni a feltett kérdésekre, illetve a kollégáim tájékoztattak a korábbiakban elhangzott kérdésektől, és megpróbálok tényszerű maradni, amennyire csak lehet. Hogyha egyes témákban elemeket kihagyok az időkorlátok miatt is, egy szám, egy sor bizottsági kolléga nagy örömmel fog plusz pontosításokkal szolgálni. Semmi újdonság nincs. Kicsit drámaibb a helyzet, mint a szokás szerint, de van szerepünk abban, hogy megkönnyítsük a döntéshozatali folyamatot a tagállamokban, és el is látogatunk ezekbe az országokba, amikor hívnak minket. Például Németországba a szövetségi kormány meghívására elmentünk, hogy miniszterekkel és a lender képviselőivel is tárgyaljunk. Kulturális sokszínűségről, védelemről, stb. Az elmúlt hetekben a CETA vitában szoros kapcsolatban voltunk legalább egy fél tucat tagállammal. Ez a munka általában a nemzeti kormányon keresztül zajlott. Csak Belgium esetében kérték tőlünk azt, hogy az interakciót a regionális kormányokkal folytassuk le. Ezt megtettük a belga szövetségi kormány kérdésére. Tudtuk, hogy a vallon parlament nem támogatja ezt a szerződés. Nagyon produktív volt ez a munka. A bizottságnak az a szerepe, hogy megmagyarázza, megkönnyítse, és amikor azt látjuk, hogy a magyarázatunk nem elégséges, akkor megpróbáltuk kiegészíteni, akár a kanadaiakkal együtt, az úgynevezett közös értelmező eszköz révén, vagy az európai nyilatkozatokon keresztül megvilágítani a helyzetet a bizottság nyilatkozatai, a tanács nyilatkozatai, néhány tagállami nyilatkozat tartozik ezek közé, de ezekre majd még visszatérek. Az eszközök természetével kapcsolatban. Ahogy néhány szakbizottsági képviselő már az imént elmondta, ezek értelmező instrumentumok, ezeknek a jogi ö, alapját a 38-as nyilatkozat, a tanács jogi szolgáltának a nyilatkozata tartalmaz, ezzel a bizottság egyetért, és a jogi szolgálatunk is. Nem változtatják meg a cetát, hanem pontosítják, megvilágítják az egyes pontokat, ezeknek jogi ereje és kötelező érvénye van, ahogy azt a jogi szolgálat mondta. Ha bárki, amikor a cetát értelmezi, egy nem világos pontot talál, akkor a felek által kiadott nyilatkozat kell, hogy vezérelje, mert ez az autentikus értelmezés. Ezt nem kimerítő módon a benyújtott nyilatkozatok alapján tettük meg. És általában a, ezen eszköznek a különböző passzusai megadják, hogy konkrétan melyik tételre vonatkoznak. Hogy a kormány melyik tételben talált bizonytalan pontot, amit értelmezésnek vetett alá. Az európai nyilatkozatok, ahogy azt a jogi szolgálat rámutat, szintén az értelmező kontextus részei. Ezek unilaterálisak egy EU-s részvevő részéről, de csak olyan kérdésekre térnek ki, mint például az óvatosság elve. Attól függetlenül, hogy az értelmező eszközben ennek az említése szerepel, Kanada és EU is az óvatosság elvét, ahogy az eddig aláírt nemzetközi szerződésekben szerepel, így használjuk. Egy nemzetközi megállapodásban hogyha nem említenek egy problémát, akkor a felek ö, hazai jogalkotása az irányadó, ezt nem érinti az a nemzetközi szerződés. A CETA-ban semmi nem avatkozik bele az európai jogalkotásba, hogy az óvatosság elvét tekintve. Ezt a szervezet az alapszerződéseink tartalmazzák, az intézményeket és a tagállamokat érinti, a CETA ezt nem fogja befolyásolni. sem, és Kanada sem kérte, hogy az óvatosság elvét, elvéből engedjünk. Nem is értettünk volna ezzel egyet. Az elvek és a szabályozási autonómia függetlenségének az elve vezérelt bennünket. Az összes nyilatkozatnak hasonló értelmezési értéke van a különböző résztvevők szerint. A közös értelmezési keret Kanadát is érinti, az EU-s felek által kiadott értelmezések, nyilatkozatok, azok az EU-s feleket kötik, arra vonatkozik, hogy nem Kanada, hanem ezek az EU-s felek hogyan fogják értelmezni a megállapodást. Ez nem vonatkozik a tagállami egyoldalú nyilatkozatokra. Az érintett tagállamok egy részét a bizottság és a tanács titkárságával megvitatták, másokat teljes mértékben az érintett tagállam felelősségére adta ki az az érintett tagállam. Tehát ennek a pontosságát vagy a célját nem vetettük megvitatás alá. Amikor konzultáltak velünk, akkor tanácsot adtunk, és azt próbáltuk elérni, hogy ne csak az általános EU-s jogszabályokkal, hanem a többi nyilatkozattal is legyen harmóniában ez a, tanács, ez a tagállami nyilatkozat. Egyre szeretném különösen felhívni a figyelmüket az úgynevezett opt-out az ideiglenes alkalmazás alól. Ilyen nincs. Néhány tagállam azt szerette volna kijelenteni, ami egyébként csak megerősít és elismétli azt, ami mindenkire vonatkozik, hogy ha az a szervezet egy tagállamban, amit a nemzetközi megállapodások alkotmányos megfelelőségét vizsgálja, egy Európai Uniós tagállamban, és ez a testület alkotmányellenesnek nyilvánítja ezt a megállapodást, akkor az a tagállam nem tudja ratifikálni ezt a megállapodást. Ebben az esetben tenni kell, hogy ennek a megállapodásnak az alkalmazását akadályozzák. Egy tagállam ezt nem teheti meg, az ideiglenes intézk végrehajtást egy tagállam egy oldalulag nem tudja megakadályozni. De hogyha egy tagállam tájékoztatja az EU-t arról, hogy mivel náluk alkotmányellenesnek minősül ez a nemzetközi megállapodás, ők nem fogják tudni ezt soha ratifikálni, akkor a tanácsnak kötelessége lépéseket tenni annak érdekében, hogy semmisé tegye ezt a megállapodást, mert úgyse fogja tudni az EU ratifikálni. Ugyanebben az esetben, hogyha nem lehetséges ratifikálni egy, ezt a megállapodást, mondjuk a parlamenti ratifikáció nem műk kudarcának az esetében történik, akkor, mivel az alkotmányos folyamatok a tagállamokban, amelyek a ratifikációhoz vezetnek, nagyon különbözőek, ebben a kérdésben az merül fel, hogy is mondjam. A parlamentek szuverén joga, hogy döntsenek, vagy megváltoztassák a véleményüket. Lehet, hogy egy parlament szavazása nem az lesz az utolsó szó a parlament részéről, és ezt senki más nem tudja a parlamenten kívül. Senkinek nincs joga ezt tudni vagy eldönteni. Úgyhogy amit a nyilatkozat kimond, az az, hogyha az egyik alkotmányos ratifikációs folyamat folyán, mondjuk parlamenti ratifikáció során egy vagy több esetben hosszantartó és véglegesnek tekinthető ratifikációs kudarc következik be, akkor ugyanaz a probléma merül fel, nem lehet ratifikálni a megállapodást, és az ideiglenes alkalmazás nem léptethető életbe, akkor az Európai Tanácsnak lépnie kell. De hogy hogy döntjük el azt, hogy ez a kudarc, ez a ratifikációs kudarc mikor lesz véglegesnek tekinthető, ezt a tagállamra bízzuk, hogy a tagállam mikor értesíti erről az európai intézményeket. Ez az ő parlamentjük, intézményeik döntése. Erre nincs európai formula. A legtöbb tagállamban sincs egyébként erre kipróbált formula, mert annyira ritkák ezek az események. Ez a, az értelme ennek a deklarációnak, és itt ami számít, a tanács deklarációja, amely válaszol a e tagállami deklarációkra hiszen ha a tagállam egy általános eh, alkalmazási kérdést vett fel, akkor viszont tanácsi deklaráció minden tagállamban betartatandó. Tehát még azok a tagállamok is, amelyek nem azonosultak úgymond ezzel a deklarációval, hogyha az európai intézményeket táj, eh, értesítik arról, hogy nem tudnak, nem tudják ratifikálni a CETA-t, bármi oknál fogva, hogy vagy alkotmányban nem illeszkedik, vagy azért, mert a parlament nem volt hajlandó ratifikálni, és a tagállam meglátása szerint ez a ratifikációs lehetetlenség hosszú távú és meghatározott, akkor az európai intézményeknek ezen a vonatkozó eljárások szerint lépnie kell. Nehéz elmondani, hogy mik, ezek a, mik volnának ezek az intézkedések, legalábbis a tanácsi döntés feltételes alkalmazása volna ez. Úgy, csak úgy félretennénk a megállapodást, hogy valamit kéne tenni? Hát ha valamit kéne tenni, akkor a parlamentet hez kell fordulni az eredeti ratifikációért. Ez már ez az esetben kell, hogy kiderüljön. Ami azt a kérdést illeti, hogy a Mixity ügyében ebben nem fognék bele, Juncker elnök úr hivatalosan állásfoglalt ebben az ügyben. Én pusztán annyit mondanék, hogy amíg ez a, a parlament mostani hatáskörét illetően jogi szempontból mozdult a dolog. A tanács hozott egy döntést, amely jogilag kötelező, hogy aláírja ezt a megállapodást. A tagállamok saját hatáskörükben írtak alá, és a megállapodás a parlament elé került, konzultáció céljából, a tanácsal való konzultáció céljából, hogy ez most már jogilag nem releváns kérdés, hogy mi legyen, mi a, a legyen a státusza ennek a megállapodásnak. A jövőben valószínűleg a bíróság ö, majd él felvilágosítással a kérdést illetően. Nem azt mondom tehát, hogy nem volna releváns az itteni vita, de voltak éppen Politikailag a CETA szempontjából lehet, hogy releváns, ezt önökkel eldöntsék, ám jogi szempontból ennek már nincs relevanciája a CETA szempontjából. Lehet, hogy jövőbeli szempontjából persze, hogy, persze igen. Ami azt a kérdést illeti, hogy mi történik az átmeneti alkalmazással annak a során. Nos, bármit is alkalmaznak átmenetileg, és életbe lép, az műveletívé, operatívé válik. A közös bizottság is föláll és működni kezd. Ez fontos tudni, hogy tudjuk, hogy mi a Joint Committee feladata az átmeneti alkalmazásban. Először is nem lehet eh, Joint Committee döntést a megállapodás alapján Kanadának ajánlani, mielőtt nem hallottuk meg az egyetlen Alkotmánybíróság véleményét, amely vizsgálódik ebben az ügyben, ez pedig a Német Alkotmánybíróság. Ez valamikor 2017-re lesz esedékes. Gyakorlatilag azonban nagyon ritka, hogy az átmeneti alkalmazás első hónapjaiban a Joint Committee-hez kéne fordulni. Ha mégis adódik ilyen kérdés, általában adminisztratív jellegű például valamelyik eh, a, mondjuk olyan dolgok adódhatnak, mint a közbeszerzési szabályoknál valamilyen entitásnak a nevét átírják. Tehát ezek a dolgok nem olyanok, amik ne várnának néhány hónapot. Releváns ez az ICS munkaprogramját illetően is. Ha megnézzük az ICS történetét, és volt erről már vita ebben a szakbizottságban is, nem is egyszer, az ICS egyfajta folyamatban levő projektként jött létre a CETA-ban, ami rendelkezésre állt a CETA-ban, az egy kicsit kevésbé volt ö, teljes körű, mint a Vietnám megállapodásban. Ott is voltak olyan ö, felülvizsgálati záradékok, amelyek egyes elemeket rögtön a életbelépés után vizsgáltak volna felül. A Kanadában megállapodott, mert ezek kicsit szélesebb körűek, mert akkor gyorsabb sebességgel történt a retrofitting. Amit Valónia másokkal együtt, mert más tagállamokból is érkeztek ilyen igények, azt kérte, hogy pontosan mikor vár, mi, mi lesz e folyamatnak a lezárása. Hogyan történik például majd a bíró kiválasztása? Ezt erre nem válaszoltunk, mert mindegyik fél úgy válaszol a bírákat, ahogy akarja. Mi azt mondjuk, mi azt mondjuk, el tudjuk mondani, hogy az európai bírákat hogyan választjuk, és a több bíró kiválasztását hogyan monitorozzuk. Ami pedig a magatartási kódexet illeti, vannak etikai szabályok, a CETA-ban is, meg a Vietnám megállapodásban is, kétoldalú vállalást tettünk arra, hogy ezeket javítjuk majd, részesebben kidolgozzuk, specifikáljuk. Az üzenet Valóniából meg a többiektől az volt, hogy túl fontos kérdések azok ahhoz, hogy a jövőben specifikáljuk ezeket. Inkább előbb kéne ezeket pontosítani. Ha megnézik a deklarációt, itt egy munkaprogramot is meghatároznak, ám ez a munkaprogram az eredeti ICS befektetési bíróság koncepcióbában gyökerezik. És azok a felülvizsgálati záradékok ennek a végrehajtási eszközé, amelyek már benne vannak a megállapodásban. A bizottság tett egy vállalást arra, hogy elindítja most ezeket a záradékokat, és nem valamikor így meghatározatlan későbbi időszakban, és pontosan meghatározzuk, hogy a bizottság milyen irányban fog működni annak érdekében, hogy eredményt hozzon mindez ezen felülvizsgálati munka. Ezt meg lett volna már ugyan satszolni, úgymond, a, a korábbi viták körében, ám klasszikus esete annak, hogy hát ha már, ha már meg lehet satszolni, akkor miért nem mondanánk ki explicit módon, és ezt is tesszük most. Meg kell győznünk persze Kanadát. Kanada része volt mindennek a vitának, mint jól tudják, részt vettek ebben, és a kanadaiak le- lelkesen elfogadták az ICS befektetési bíróságok gondolatát. Persze fennáll a lehetőség annak, hogy most Kanada mégsem eh, hagyja ezt jóvá, és ezért a Vallon, Valónia és a belga kormány levédte magát e lehetőségtől úgy, hogy kimondjuk, ha ez nem történik meg, akkor nem ratifikál, nem szándékozunk ratifikálni. Persze a parlamentek szuverének, mondhatják azt ma, hogy nem teszik meg X, X lépést, aztán mégis meglépik az X lépést, vagy visszafele. Mindenképpen ez egy politikai, politikai nyilatkozat, és az a kérdés, hogy Valónia milyen feltételek mellett hajlandó a belga ratifikációra, ettől függ. Ezzel nekünk nincs gondunk, szerintünk mindenképpen helyén való ez a tisztázás, szerintünk Kanada is egyetért majd ezzel, meg lesznek az eszközeink némi időbe kerül, hogy kidolgozzuk résztesen, ez nem történt meg korábban, mert a bonyolult az ügy. Nem politikailag, hanem technikai, szakmai szempontból bonyolult kérdéshez. Addig a, a német alkotmánybíróság döntése is meg lesz. Reméljük, hogy ezzel nem lesz gond, ha lesz, ez egy másik szenáriót jelent. Tehát addig vállalást teszünk arra, hogy joint committee döntéseket nem tereztünk be, és beletesszük a megállapodásba, hogy a, a, mielőtt azok a tagállamok, amelyeknek aggály vannak, ezzel szavaznának róla. Ezt a, a valon kormány is nagyon világosá tette ezt az igényt, és a kormány után a valon parlament is. Tehát ez a folyamat az némi idő kell. A belga deklaráció, amely meghatározza, hogy a belga entitások miképpen kapcsolódnak egymáshoz, meg a föderális kormányhoz, szintén meghatározzák azt a monitoring módszertant, amelyet beszeretnének vezetni, és az Európai Bizottság feladatát is. Ez egy olyan feladat, amelyet mindenképpen el kell végezzünk, szerintünk is, és semmi gondunk azzal, hogyha bármelyik európai szereplő, az Európai Parlament is monitoring feladattal bír, ám semmi gond azzal, hogyha a nemzeti parlamentek is figyelmel kísérik a cselekvéseinket a e tekintetben. On the question. Ami az Európai Bíróság döntését illeti. Az Európai Bíróságot arra kérték, hogy a szingapúri megállapodás hatásköri kérdéseiben döntsön. Rá kell mutassak arra, hogy a szingapúri megállapodás tartalmaz egy ISDS modellt is, amelyet amelyre vállaltuk, hogy kifejlesztjük majd modellként. A Szingapurra való tárgyalások addig leálltak, amíg ez, ki, ez megoldást talál, ám a bíróság nem vizsgálhatta egy olyan kérdéssel kapcsolatos kompet hatáskört, amely kérdés egyébként ellenmond a szerződéseknek. Tehát, hogy ki a hatáskör az ICS-ért ebben a kérdésben, ha dönt a bíróság, akkor ezzel elfogadja azt, hogy az ICS kompatibilis az EU szerződésekkel, ellenkező esetben le kellett volna álljon az egész vizsgálati folyamat, hiszen hogyha ellenkezik a szerződésekkel, akkor senki sem lehet meg semmilyen hatásköre ebben. Belgium Valónia kérésére de a többi federatív állammal való konzultáció után fenntartotta annak a lehetőségét magának, hogyha majd megvizsgálja az ICS munkaprogram eredményét, kéri a bíróságot, hogy véleményt fogalmazzon meg a szerződésekkel való kompatibilisátát illetően ennek. Nekünk nem szándékunk, hogy olyan ICS dolgozunk ki, amely nem egyeztető össze az európai szerződésekkel, úgyhogy ebben elég nyugodtak vagyunk, hogy vajon Belgium ezt meglépje vagy sem, az a saját szuverenitásában álló döntés. Az a tény, hogy Belgium ezt ekközött módon kifejezte, nem változtatott semmit. Minden tagállamnak és minden európai intézménynek megvan ez a hatásköre. És ez a döntés bármely pillanatban később is megszülethet. Tehát megint csak azt mondhatom, hogy ez megfelel az európai intézmények eh, normális működésének, politikai szempontból fontos volt Belgium számára rámutatni arra, hogy szándékukban áll ezt a lépést megtenni, és a bizottság számára ez nem jelent problémát, éppen ellenkezőleg. A bíróság, ahogyan azt a képviselők is megjegyezték, a véleménye által csak erősíti ezt a folyamatot, nem pedig gyengíti. Néhány részlet, mezőgazdaság, felhívták erre a figyelmet, és ezt meg is erősíthetem. A CETA a mezőgazdasági jogszabályunkat nem változtatja meg. Nem változtatja meg azt a tényt, hogy hormonkezelt marhahús nem lehet értékesíteni az Európai Unióban, és nem lehet ezeket importálni, nem is importálunk ilyen húst. Nem importálunk ilyet sem Kanadából, sem más forrásból, semmilyen preferenciális megállapodás keretében sem, és ugyanez lesz érvényes a CETA esetében is. A védzáradékok. A CETA nem tartalmaz egy kétoldalú védzáradékot, egy biztosítékot. A CETA érintetlenül hagyja azt a jogot, amely a WTO megállapodás érdekében az Uniót és Kanadát is megilleti. Itt olyan jogokról van szó, amelyeket jogalkotási eszközök által ö, alkalmaztunk az Európai Unióban. A nyilatkozat emlékeztet erre a tényre, tehát erre a tényre felhívja a figyelmet. Vannak ilyen eszközeink, és jogunkban áll élni ezen eszközökkel, amennyiben a kanadai import ezt indokolja, és ugyanez vonatkozik Kanada esetére is. hogy egy korlátozott vámtarifa esetében, egy korlátozott vámtarifa mellett történő import, ezt indokoltá teszi-e? Ez kérdéses, hiszen a korlátozások, illetve a kótán kívüli prohibitív rendszer általában biztosítja azt, hogy az még mielőtt a védzáradék életbe lépne, Eh, az import szintje ezt nem éri el. De ha bármilyen oknál fogva ezen feltételek érvényesülnének, akkor ott vannak az eszközeink, amelyeket alkalmazhatunk és alkalmazni is fogunk. Említettem az elvigyázatosság elvet, és egy szó erejéig beszélnem kellene a szabályozási együttműködésről is a fenntarthatósági fejezet kapcsán, és akkor ezzel le is zárnám. A szabályozási együttműködés terén felmerül egy kérdés, nem első alkalommal. A CETA nem tartalmaz egy nemzetek feletti szervezetet, amely Kanada, illetve az Európai Unió helyett szabályozhatna, attól eltekintve, hogy tartalmaz egy szabályozási együttműködést szolgáló önkéntes mechanizmust, az részvételebben önkéntes, de az eszköz leszögezi, hogy még akkor is, ha önkéntes alapon alkalmazásra kerül, az érintett felek szabad döntése érvényesül az alkalmazás terén. Ha bármiben is megállapodunk Kanadával, ezt egy közös, egy vegyes bizottság kell, hogy végrehajtsa, két félnek döntenie kell, ahogyan az más nemzetközi megállapodások esetében is történik. Az Európai Bizottság képviseli majd az Európai Uniót. A bizottság nem tud állást foglalni ebben a testületben, amennyiben nem kap erről fel, ehhez felhatalmazást a tagállamok részéről. És az európai intézményeknek kell kimondaniuk ezt a felhatalmazást. Számos esetben itt egy olyan eljárásról van szó, amelyben egyelő félként venne részt a tanács és a parlament, de önmagában a bizottság nem dönthet, nem tehet lépéseket, és az érintett testület sem dönthet, anélkül, hogy az EU ezt jóvá hagyta volna. Ami a fenntartható fejlődést illeti, a, az erre vonatkozó fejlődés rendelkezései kötelező érvényűek. Ezt gyakran félreértik, de ezek teljes mértékben kötelező érvényűek, és van egy sajátos vitarendezési mechanizmus, amely szintén kötelező érvényű, és amelynek ez alá van vetve. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, nem mondhatjuk azt, hogy ha valaki nem ért egyet ezzel a panellel, akkor a döntése nem, döntés nem létezik, ugyanis itt van egy végrehajtási mechanizmus. Emlékeztetnék arra, hogy a tanács egyhangú álláspontja szükséges, és a parlament is ezt több alkalommal támogatta egyébként. A kereskedelmi szankciók bevetése a munkajog, illetve környezetvédelmi rendelkezések érvényesítése érdekében nem jelent problémát. Európában folyik erről a vita, és a mi álláspontunk lehet, hogy változik, de jelenleg, ami a megállapodásban szerepel, az az, az álláspont, amelyel megbízták az elmúlt évek során az Európai Bizottságot, és nem találnak semmi mást ebben, e- ezen kívül. Megpróbáltunk Kanadával együtt reagálni ezen aggályokra, méghozzá úgy, hogy életbe léptetjük a felülvizsgálatot, amelyről a szerződés is rendelkezik, és ennek tárgya lesz a végrehajthatóság is. Tehát amennyiben van egy európai vita, amely indokolja az álláspont megváltoztatását, akkor van egy eszközünk, amely által ez elindítható a szerződésen belül is. Köszönöm szépen, Mauro, köszönöm a tolmácsoknak is, mondja az elnök a plusz időt. Ezzel lezárjuk a 22-es napirendi pontot. Szeretném a bizottság tagjait arra, kép, arra emlékeztetni, hogy lesz egy rendkívüli ülésünk Strasbourgban, ahol csak a jogi aspektusokkal fogunk foglalkozni. Mauro ezt említette, és a jogi szolgálat is állást foglal majd. Bizonyos kérdések jogi állásáról lesz szó, a 38 nyilatkozatról. Ez egy rendkívüli ülés lesz tehát Strasbourgban. És a következő ülésünkre november 29-én kerül sor, majd ezt követően az előadónk egy tervezetet dolgoz ki, és a nemzeti parlamentekkel is fogunk majd egyeztetni. 24-es napi rendi pont, egyebek, nincs semmi. A következő ülésünkre pedig november 28-29-én kerül sor. Köszönöm szépen! Köszönöm.